Ja, guten Morgen. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! A mai ülésünket itt a KONT szakbizottságban ezennel megnyitom, és üdvözlöm Önöket! Azonnal meg is kezdjük a mai munkánkat a napirenden. Nem működik a mikrofonom? De, de, de, hogy nem. Mindenki megkapta a napirend tervezetet, van-e bármilyen kérelmük a napirenddel kapcsolatban, hogyha nincs, akkor eh, azonnal rá is térhetünk az első napirendi pontunkra, ez pedig eh, a litvániai delegációs utunkról szóló beszámoló. A Marinescu jelentés kapcsán már informáltunk eh, arról, hogy szakszerűen kell leépíteni és elszállítani a korábbi ignaliai atomerőmű részeit. Ezzel kapcsolatban a delegáció végső jelentését már megkapták. A helyszínen meg kellett állapítanunk azt, hogy azok a konfliktusok, amelyek fennállnak a különböző projekt részevők között még mindig nem sikerült, eh, hogy ezeket megoldják, és a célja a munkánknak az az, hogy a, a számvevőszéki jelentés eh, alapján a lehető legjobb eredményeket érjük el. Azt is látom, hogy eh, a litván állampolgárok érdekében sincs ellentét a litván állampolgárok, illetve az európai állampolgárok között. A politikai cél az az, hogy ezt a korábbi atomerőművet atomerőműveket szakszerűen sikerüljön megszüntetni, és az Európai Számövőszék külön jelentése utalt arra, hogy voltak késedelmek ezen projekt kapcsán, és ezek 600 ezer eurós pluszköltséget jelentenek az államfizetők számára, és az a feladatunk a Költségvetési Ellenőrzési Szabadság részéről, hogy nagyon is óvatosan bánjunk az adófizetők pénzével, és az a feladatunk, hogy a parlament szabálytalan hetes értelmében fontos az tehát, hogy ezt kifejezzük, és pontosan erről szól ez a jelentés is, hogy minden résztvevőt felszólítunk arra, hogy tehát mind a litván kormányt, mind pedig a ö, atomerőművet felszólítjuk arra, hogy a lehető leggyorsabban sikerüljön megoldásra jutniuk. Ezzel kapcsolatban szeretnék arra is rámutatni, hogy a litván nagykövet is ellátogatott hozzánk, eh, a delegációs vezetővel is beszéltem, és eh, azt hallhattuk, hogy a litván eh, kormány a titkesség által jelentésben megjelölt számokat nem tartja teljesnek. Ezeket az adatokat, számokat hivatalos forrásból gyűjtöttük be, és mind a litván kormány képviselőit itt az Európai Uniónál, mint pedig a képviselőnek azt mondtam, hogy delegációs vezetőként és szabadsági elnökként akkor mindenképpen fogjuk javítani ezeket a számokat, hogyha azok valóban nem felelnek meg a valóságnak. Nem nálunk van a felelősség annak, hogy milyen számokat alkalmaztunk, hiszen hivatalos forrásokból vettük az adatokat, és ezért azt kértük, hogy további forrásokat is állítsanak rendelkezésünkre azért, hogy kiteljesíthessük ezeket az adatokat. Szeretném -e megadni a lehetőséget az Európai Bizottságnak arra is, hogy a bizottság szempontjából is számoljanak be arra, hogy a jelentésünkben megadott adatok mennyire valósak, és milyen mértékben kell ezeket majd még kiegészíteni. A bevezető gondolataimat szeretném ezzel lezárni. Szeretném azt még elmondani, hogy szeretnénk jelzést küldeni ezzel a delegációs látogatással, annak irányába, hogy szeretnénk, hogyha a lehető leggyorsabban megoldanák a problémákat, és nem tudjuk jelenleg még eldönteni azt, hogy milyen egyes pontokban kinek milyen joga van, ez nem a mi feladatunk, a parlamentnek az a feladata, hogy a költségvetéssel, a költségvetés ellenőrzéssel nyomást gyakoroljon az Európai Bizottságra, a, amelynek ugyancsak szerintünk nagyon nagy felelőssége van, hiszen Litvániában el kell érni azt, hogy az érintettek meg tudjanak állapodni, és lehetővé kell ezt tenni, hiszen vannak más példák is az Európai Unióban, hasonló problémákat sikerült megoldani, és miért ne sikerülhetne ez Litvániában is, hiszen ez közös érdekünk. Úgy gondolom, hogy itt a szakbizottságban mindannyian hajlandóak vagyunk egy kompromisszumra, egy megoldásra, ezt szeretném eh, hangsúlyozni, és eh, a bevezető ezzel véget is ért a delegációs útról. Most pedig Kirchner urat szeretném megkérni arra, a bizottság részéről, hogy az aktuális helyzetről néhány szót szóljon, illetve nem tudom, hogy az Európai Bizottság részéről ki kíván szólni ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy egy-két pontot mondhatnak annak érdekében, hogy elmondják, hogy ki kell egészítenünk az adatainkat a jelentésben, vagy pedig önök tudnak-e plusz információkat adni ezzel kapcsolatban? Tessék! Uh, good morning, ladies and gentlemen! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Elvben szeretném Ebben három dolgot szeretnék mondani. Az első a számokkal kapcsolatos, a számok az investment projektek kapcsolatban helyesek. A jelentés többi számadata, amennyire én tudom, alapvetően bemutatás hozzáállás kérdése. A számok tehát helyesek, de nem foglalnak magukban mindent, és a jelentés elolvasásával nem alakul ki megfelelő kép, vagy helyes kép az emberben, erre mondanék egy példát. Például az EU alapokból származó támogatás az kiterjed a fenntartására, biztonságos fenntartására az atomerőműnek, illetve a személyzet fizetésére is. Ez megint egy érdekes és fontos kérdés, mert ugye a bezárásnak vannak társadalmi, illetve szociális következményei. Az EBRD és a Litvánia közti megállapodás alapján Litvániának vannak kötelezettségei, ezeket nem, ezek nem kerülnek teljesítésre, ugyanakkor van egy irányító testület, amely évente kétszer a bankot, a litván kormányt, illetve az EBRD-t és az IPP-t valamint a CPNA-t, a, a Nemzeti Atomügynökséget hozza össze, és a célja a, ezeknek a találkozóknak a kérdés megvitatása. Ami a B1-es projektet illeti, az általános célkitűzés az az, hogy ezt a létesítményt 2013 végéig kell megépíteni, elkészíteni, amely lehetővé teszi az atomerőműnek a fűtőelemek eltávolítását, mert különben a leállítás nem folytatódhat. A jelentés foglalkozik azzal is, hogy a, fej, a megállapodást fel lehet függeszteni akkor, hogyha július közepéig nem történik előrelépés. Az IPP a donorok és a bizottság számára egy roadmap-et készített a műszaki megoldásokkal kapcsolatban a megállapodás érdekében. Az elmúlt két hónapban az NPP eh, mindent megtett, hogy ezt a szerződést teljesítsék, ugyanakkor még vannak olyan mérföldkövek, amelyeket nem sikerült teljesíteni, Fontos tehát a nyomást fenntartani, és ma még semmi garanciánk nincs arra, hogy ez a menetrend, ez a roadmap, az ténylegesen elvezet ennek a projektnek, ennek a fontos projektnek a befejezéséhez 2013 végéig. Köszönöm. Thank you very much. Now I give the floor to... Köszönöm szépen, most pedig megadom az érdekelt képviselőknek. Először is Gerász László két szót. Ich war in Litauen dabei, und ich war schon... Én is ott voltam Litvániában, és meglepődtem, sőt sokkolva voltam, és azt látottam, hogy az Európai Bizottság éveken át eltűrik azt, hogy a pénzt elpocsékolják, már a projekt eléggé drága. Most már nem arról van szó, hogy 30 millió ide vagy ez már nem számít, nem ettől függ a dolog. A kérdés az az inkább a bizottsághoz részemről, hogy ki felelős az eddigi késedelmekért, és hogyan gondolják, hogy ezt a 30 milliós veszteséget hogyan fogják majd kezelni, hogyan fogják ezt majd le, ezt leírják majd, azt mondják az adófizetőknek, hogy hát pesünk volt, vagy lesz-e majd itt felelős a második pont. Személyesen nekem nem tetszett ott a helyszínen a hangulat, nem elfogadható az, nem feltételezhető az, hogy az emberek ilyenfajta alaphangulattal képesek lesznek dolgozni. Voltak olyan jelzések, hogy jobb lenne, hogyha megállapodnánk az úgynevezett úti tervben, de szerintem jobb lenne, hogyha taktikusabb lenne az új pénzügyi tárgyalások miatt, főként az ITRE-ben, az ITRE szabizottságban, ezek miatt jobb lenne, hogyha tanácskoznánk. A kérdés az az, hogy mennyire fenntartható az a jelenlegi megállapodás, ez az úgynevezett utiterv, és mit teszünk majd akkor, hogyha ez ismételten kudarcot val. Az első kérdés az az tehát, hogy ki felelős a késedelemért, és eh, hogyan fogják felosztani a 30 milliót, és mit tesznek majd akkor, hogy ismételten az egész kudarcba fullad. A harmadik pont az az, hogy eh, lehet, hogy eh, egy újfajta szervezeti struktúrára lenne szükség, hiszen nagyon sok érintettől azt hallhattuk, hogy a menedzsment egység lehetne az, amely valamilyen szinten a vitát egyengedhetné. Tehát milyen fajta mechanizmus tudnak elképzelni arra, hogy ebből a nagyon nehéz helyzetből ki lehessen lábolni. Losítók, amiket a litván kollégák nyújtottak be ezekkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy valaki nem vesz részt egy ilyen delegációs úton, akkor igazából nincs is joga ahhoz, hogy módosítót nyújtson be. Másrésztről én tudom, hogy nagy a nyomás, és mindenki számára nehéz a helyzet, de szeretném azt a benyomást eh, eloszlatni, hogy mi Litvánia ellen lennénk. Nem, mi közösen szeretnénk eh, egy megoldást találni, és ezt én úgy gondolom, hogy jobb lenne az, hogyha ezt a konfrontációt végre most már megszüntetnék. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Balcsitis kollega. Ačiū gerbiamas pirmininkė, uh, gerbiami kolegos. Dar kartą noriu. Köszönöm, uh, elnök úr, kedves kollégák. Szeretném még egyszer megköszönni ezt a litvániai látogatást, és ma nem litván képviselőként szólalnék fel, hanem az Európai Parlament képviselőjeként, aki az Európai Unió összességét képviseli. De mivel én Litvániában éltem és dolgoztam, és bizonyos állásokat, posztokat is betöltöttem, ezért jobb rálátásom van a litvániai folyamatokra, mint esetleg itt másoknak. Azt gondolom, hogy az a meglátás, miszerint a jelentés nem tartalmaz minden adatot, minden folyamatot, minden számot, az helyes volt. Ez azért van így, mert nem világos, hogy mely folyamatokat kell egyáltalán figyelembe venni, és ez kicsit zavarossá teszi a jelentést az EBRD és az Európai Bizottság szerepe például az első szakaszokban kérdéses. Először is az ignalinai atomerőművel kapcsolatos döntést a bizottság hozta, miszerint Litvániának pénzt ad azzal a feltétellel, hogy mivel Litvániának nincsen atomerőmű leszerelési gyakorlata, a támogatás az EBRD-n keresztül fog érkezni. Most pedig az összes támogatás az EBRD-n keresztül érkezik. Tehát minden pénz, amit elköltöttek, azt a bank igazolta. A bank az adminisztrátora a projektnek. Volt tender, és a győztese a tendernek felel a projekt végrehajtásáért. A hatályos jog szerint Litvánia mindössze a műszaki felügyeletet látja el, tehát a műszaki felügyelet Litvánia dolga annak érdekében, hogy a munkát végző cég, amely szerződésszerűen kell, hogy teljesítsem, azt teszi, amit a szerződés számára aláír, teljesíti azokat az eljárásokat, munkálatokat, amelyeket számára előírtak. Ez a fővállalkozói feladat, a fővállalkozó adja a berendezések egy részét is. Ez viszont felvet bizonyos kétségeket nukleáris biztonsággal kapcsolatban, amennyiben a műszaki felügyeletet elvégző szervek kétségekkel élnek, akkor a fővállalkozónak további dokumentumokat kell benyújtani. A Litván Atomenergia Ügynökségnek kell véleményt adnia arról, hogy a konténerek megfelelnek-e a nukleáris biztonsági előírásoknak. és aztán ez alapján lehet majd megítélni, hogy a kétségek, amelyek felmerültek, azok észszerűek-e. És ezt követően dönti el az EBRD, hogy ezeket a konténereket akarja, tárolókat akarja-e e, használni. Amennyiben nem ezeket, akkor e, el kell dönteni, hogy mi lesz a további lépés, mert itt e, Figyelembe kell venni a konténer szigetelő anyagainak a vegyi lebomlását, illetve vegyi jellemzőit, kémiai jellemzőit, tehát részleteket is alaposan meg kell vizsgálni, annak érdekében, hogy a jövőbeni munkát meg tudjuk ítélni, látni kell, hogy mi a feladata, felelőssége az egyes tagállamoknak, illetve az Európai Uniónak. Egyetértek Gressle asszonynal, aki felvetette azt a kérdést, hogy ki felel bizonyos fejemet folyamatokért, és ki lesz a felelőse a jövőbeni folyamatoknak. Azt gondolom, hogy a projekt jó, mondják, hogy ez egy jó projekt, ugyanakkor a lit litván hatóságoktól nem lehet olyan döntést elvárni, amely nem lenne biztonságos. Tehát egy harmadik kompromisszumos megoldásra van szükség, amely megoldást nyújthat erre a témára. Ez nem egy friss ügy, már 7 éve zajlik. Azt gondolom, hogy ezt valamilyen módon rendezni kell, meg kell oldani, ne menjünk vissza a múltba, ne áskálódjunk a múltba, mert az senkinek nem lenne használ. Köszönöm szépen, Gájár kollega következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Egy olyan problémával kell szembenéznünk, amelyet az európai működés során azért majd el kell hárítanunk. Litvánében nagyon komplex projektet láthattunk, és ez a komplexitás nem alkalmas arra, hogy a folyamatokat könnyen elmagyarázhassuk, és a nemzeti, nemzetközi hatóságokkal, az atomfelügyelettel, a tárgyaló partnerekkel, a végrehajtó cégekkel kapcsolatban egy, eh, ez egy valóban erről a problémát jelent. Egyértelműnek kell lennie számunkra annak, hogy itt a teremben senkinek nem fűződik eh, érdeke ahhoz, hogy bármire is kényszerítse a litván államot, amelyek kapcsolatban esetleg úgy éreznék, hogy eh, a litván állampolgárok vagy a szomszédos országok lakóinak biztonsága veszélybe kerül. Szeretnénk, hogyha ezt a reaktort a, lehető leggyorsabban eh, és a legbiztonságosabban leépítenénk. Természetesen a helyszínen a hangulat nem a legjobb, hiszen olyan emberekről van szó, akik ott dolgoznak, akik ott, ők építették ezt a az atomerőművet, és általában az emberek büszkék a saját munkájukra, és hogyha valaki azt mondja, hogy nem értünk egyet ezzel a munkával, hát kérjük, hogy eh, szüntessétek ezt meg. A, én a Rúrvidékről származok, ott eh, számos bányát alattunk Kínának, ez nem annyira lényeges most, mint a litván atomerőmű, de a szociológiai folyamat az nagyon is ismerős számomra. Tehát ebből kifolyólag azon kell lennünk, hogy a lehető legnagyobb igazságossággal minden érintett irányába jelezzük azt kívülre is, hogy nem arról van szó, és úgy gondolom, hogy az elnök úr ezt nagyon jól ö, ö, megfogalmazta, hogy nem arról van szó, hogy mi bárkinek a pártjára állnánk, hanem inkább arról van szó, hogy azokat az érintetteket, akiket, tudjuk, akiket tudunk emlékeztetni a feladatukra, azokat emlékeztetni is kell erre az adófizetők érdekében, a litván adófizetők érdekében is, és ezt meg is fogjuk tenni. Ami pedig a módosítót illeti, Gressle kollégával egyetértek, Balcitis kollega egy olyan mondatot fogalmazott meg, amely egy kicsit másfajta fényben tünteti fel ezt a témát, másfajta véleményt mutat. Úgy gondolom, hogy az igazságos fellépés azon kérdésnél, hogy milyen fajta véleménykülönbségek vannak a hatóságok között, most legyen az az IMPP, vagy a Vatézi egyrésztről, és azon vállalatok között, amelyeknek végre kell hajtaniuk a szerződéseket. Ezeket nem sikerült annyira jól bemutatni. És az elnök is elmondta, hogy igazából nem tudtuk a helyszínen eldönteni, hogy kinek van igaz ehhez. Nincsen meg sem a szakértelmünk, sem pedig a lehetőségünk arra, hogy mélyebben foglalkozunk ezzel a kérdéssel. De mindenképpen azt követelhetjük, hogy történjen előre mozdulás ebben az ügyben. Tehát úgy kell irányítani ezt a folyamatot, hogy a végén közelebb kerüljünk ahhoz a célunkhoz, hogy megszüntessék ezt az erőművet, és, a lehet, és lehetőleg ez úgy történjen, hogy ez ne legyen káros. A plusz késedelmeket persze meg kell akadályozni. Vor dem Hintergrund sollten wir uns vielleicht noch mal Mindennek tükrében gondolnunk kell arra, hogy mi is történt a delegációs út során, és a bizottságot szeretnénk arra kérni, hogy vagy szóban, vagy pedig írásban fogalmazza meg a véleményét arról, hogy mit gondolnak az előrelépésekről. Azzal a reményen utaztunk Litvániába, hogy a projektfelelős az Európai Bizottság részéről majd utánunk jön Vilniusba, és megpróbálja a dolgokat előrevinni. Mióta Litvániában voltam, be kell valljam, hogy a dolgot csak a médiákon keresztül követtem, de én nagyon szeretném, hogyha lenne egyfajta update, egyfajta informálás arról, hogy hol tartunk az UTTF kapcsán is, mert hogyha megalapodunk egy úti tervben, az jó, de hogyha az úti terv mechanizmusát nem tudjuk garantálni, akkor az azt jelenti véleményem szerint, hogy maga az úti terv másképp fogalmazok. Tehát ez azt jelenti, hogy veszélybe kerül azt, hogy az úti tervet sikerül-e végrehajtani. Engem az érdekelne, hogy az Európai Bizottság mit tett annak érdekében, pluszban, a mi látogatásunk mellett, azért, hogy a, az úti terv sikerét garantálhassa. Mert csak akkor tudok bízni ebben az úti tervben, hogyha az az érzésem, hogy a kicsit megrekedt eh, eljárást eh, Litvániában beindítjuk újfajta konfliktus megoldással. Hogyha ez nem történik meg, akkor kíváncsi vagyok arra, hogy honnan veszi az Európai Bizottság az optimizmust, annak irányába sikeres lesz, sikeres lesz ez a projekt. Elnök, köszönöm szépen. Most szeretném megadni a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Számos kérdést kaptak a képviselőktől, talán ezekre válaszolhatnak, vagy egy írásbeli választ is megfogalmazhatnak később. Yeah, okay. I think um, we, we will... Köszönöm. Adunk majd írásbeli választ a kérdésekre, hogyha ez az önök számára elfogadható. Yeah, uh, the question is, can you answer any question? A kérdés az, hogy uh, itt tud válaszolni elhangzott kérdésekre esetleg? Rövid megjegyzéseket tudnék tenni, és aztán majd uh, kidolgozzuk alaposabban a kérdéseket. Ami azt a kérdést illeti, hogy ki a felelős, nos ez tényleg egy fontos kérdés, vagy a legfontosabb kérdés. A probléma az, hogy nem fekete-fehér ez az egész helyzet, vannak megosztott felelősségek mindkét oldalon, illetve a két oldalnak kell megállapodni, és amikor a két oldalt emlegetek, akkor a munkáltatóról és a szerződéses fél, a munk és a szerződéses félről van szó, e, munkavállalóról és a szerződéses félről van szó. E, az INPP feladata, hogy ellenőrizze a végrehajtást, mind a kettő szereplőnek egyébként feladata van a végrehajtásban és amennyiben ez összejön, akkor kapják meg a működési engedélyt. Ami a 30 milliót illeti, erről az összegről nem tudok, nem hallottam, tehát nem tudok róla mit mondani. Ami a Ami pedig a helyel kapcsolatos kérdéseket illeti, a nyár folyamán volt olyan, hogy egy fővállalkozónak az építkezési vállalkozót le kellett váltania, ez nem volt nagyon szerencsés, és ez, ez okozta a késedelmet. Mit tett a bizottság július óta? Nos, július óta a bizottság azokon a döntéseken dolgozik, amelyek a donor konferencián születtek júniusban. E, a támogatási program pénzügyi e, végrehajtása az EBRD felelős, e, elemeztük a, elemeztük a roadmap-et, a közgyűlés elnöke küldött egy levelet az INPP-nek, és további információkat kér a végrehajtással kapcsolatban. Péter, Péter Faros igazgató néhány napja járt Litvániában, az önök találkozója után, és a jövő héten lesz a bankban is egy találkozó, amelyen a résztvevő felek megbeszélik a dolgokat, vannak bizonyos előkészített ügyek, az INPP jelent a donorok felé, illetve a bizottság felé, amelynek nyilván kihatása lesz a döntésekre is, eh, például ez alapján dől el, hogy felfüggesztjük-e a helyi eh, finanszírozást, illetve támogatást. Köszönöm. Két eh, rövid megjegyzés lesz még, és aztán a további folyamatokról beszélnénk még, mert a napi rend nem tesz lehetővé többet. Gressler asszony következik. Köszönöm szépen. Két kiegészítő kérdésem lenne, amelyre írásos választ várok. Az első az az, hogy amikor azt mondják, hogy nem ismerik ezt a 30 milliót, hát ez 600 ezer euróból adódik össze havonta, hogyha ezeket összeadjuk, akkor pontosan kijön ez az összeg, de hogyha nem ismerik ezt az összeget, akkor milyen fajta összeget ismernek önök? Önök milyen, hm, hogyan becslik, hogy mennyibe került az eddig késedelem? Ez volt az első kérdés, a második kérdésem pedig az, hogy ki az úgynevezett engedélyező hivatalnak az egésszel kapcsolatban, Balcsitis úr. Eh, Köszönöm szépen. Ingeborg Gressle asszony, kollégám, már tulajdonképpen elmondta, amit én is szerettem volna. Engem az érdekel, hogy ki a felelős. Tehát ki a felelős egy ilyen hatalmas méretű projektért Európában. És van még egy kérdésem, ez szerintem hasznos lehet szakbizottságunk számára a jövőben is. Szeretném, hogyha a bizottság benyújtana egy dokumentumot nekünk, és itt felsorolnák az EBRD feladatait, a szerződéses feltételeket. Én nem hiszem, hogy ezek a szerződéses feltételek bizalmasak lennének, úgyhogy szeretném, hogyha ezt az információt megkaphatnánk, és megtudhatnánk, hogy pontosan ki miért felelős. A bizottság képviselője talán azt is elmondhatná, hogy a litván képviselőknek igazuk van-e, amikor a szerződéses féltől további információt kérnek, hiszen nem nyújtott rendelkezésre olyan eszközöket, amelyek megfeleltek volna technikai, a műszaki specifikációknak. Okay, thank you very much. Jó, köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezek a további kérdéseink. És akkor kérdezem a bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban tud-e most válaszolni, és aztán pedig majd a későbbiekben részletesebb írásos választ várunk. Köszönjük. Csak rövid megjegyzés a további dokumentáció kapcsán. Szerintem nagyon világos ez az eljárás, már régóta működik, tehát ugye mindig készül dokumentáció a munkák után, és ezt mindig biztosítjuk valamennyi érintett félnek. Minden fél köteles teljesíteni a szerződéses feltételeket, illetve a litván szabályozó, a litván felügyelet által megszabott követelményeknek is meg kell felelni. De hogyha bármi hiányzik, akkor mi írásos választ fogunk önöknek adni. Köszönöm, mondja az elnök, akkor ezt az eszmecserét gyorsan szeretném lezárni, és azt javaslom, hogy Bácsi tiszt kolléga javaslatát, aki a delegáció tagja volt, építsük be ide. Tehát a frakciók tárgyalják meg ezt a kérdést egymás között, és nézzük meg, hogy kompromisszumra tudunk-e jutni a delegáció jelentésével kapcsolatban. Az eszmecserét tehát akkor zárjuk le, ha már a bizottságtól megkaptuk az írásos dokumentációt. Ennek érdekében, hogyha ugye a jelentésben még hibás számadatok szerepelnek, akkor ki tudjuk javítani. Ö, tessék, ha még valakinek van valami mondani valója, Greszle asszony. Igen, Értem, hogy vannak olyan kollégák, akik szeretnének felhígítani bizonyos dolgokat, de azt hiszem én egyetértek, és megvárom a bizottság írásos válaszát. Elnök, köszönöm, úgy látom, hogy egyetértünk ebben, úgyhogy akkor járjunk el így. Jó. Mert nagyon nehéz és kényes témáról van szó. Hát igen, majd a bank képviselőivel együtt, de hadd foglaljam össze, van egy projektellenőrző bizottság, akinek ez a feladata. Mi nem szeretnénk és nem is akarunk atomtechnikai kérdéseket eldönteni, nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy hogyan lehet gazdaságosan felhasználni az adóeszközöket. Ezzel lezárom ezt a napirani pontot, ahogy már elhangzott, megvárjuk az Európai Bizottság írásos véleményét, és akkor ennek alapján fogjuk majd a delegációs utunkat még egyszer értékelni és véglegesen lezárni ezt a vitát. Köszönöm szépen ezt a konstruktív vitát, tehát ahogy mondtam, le is zárom ezre a napirendi pontot, és rátérünk a következő napirendi pontunkra. Ez áll a mai ülésünk középpontjában, mégpedig a tanács költségvetésének mentesítése. Az Európai Parlament szolgálatainak rendkívül hálásak vagyunk, akik rendkívül kitűnő szakértőket hívtak meg erre a mai ülésre, miután az elmúlt évben az Európai Parlament, illetve a tanács megtagadta a parlamenti mentesítést, tegnap arról döntött a Költségvetési Ellenőrzési Biztosít Bizottság, hogy a mentesítést nem fogjuk elvégezni, hogyan is került sor erre a helyzetre. Mindig is ez az a kérdés, amiről beszélnünk kell. A 319-es EU e szerződés e, cikkét alkalmazzák, hiszen az Európai Parlament az egyetlen egy az állampolgárok által direkten választott e, intézmény, és ezért felelőssége van a költségvetési mentesítésben, ezt minden intézmény elfogadja, kivéve a miniszterek tanácsát. Sajnálatos mondom, a miniszter tanácsa továbbá is úgy gondolja, hogy az Európai Parlament csak arra jogosult, hogy az Európai Bizottságot mentesítse, és ezt eh, és úgy gondolja, hogy ezáltal minden eh, intézmény automatikusan mentesítve lesz. Tehát ennek alapján a tanács eh, nem hajlandó megengedni a parlamentnek azt, hogy a költségvetés végrehajtása kapcsán bármilyen kérdést megválaszoljon a parlamentnek. Ez óriási módon sérti a szabadon választott parlament jogait, megsérti az Európai Parlament jogait, hiszen nem tudunk megfelelő vitát folytatni a tanács költségvetéséről. Ez a helyzet az Európai Parlament számára elviselhetetlen, és ez mind az Európai Parlamentnek, mind pedig a tanácsnak káros. hogy ebből a válságból sikerüljön kikerülnünk, a szakbizottságunk arról döntött, hogy tudományos szakértőket hív meg ezen ülésre, és örülök annak, hogy ennyire kitűnő, magas szintű szakértőket sikerült meghívnunk erre a mai ülésünkre. A felszólalás sorrendjében fogom most megnevezni a meghívottakat. Kálino Ant Pöler úr, Heidelberg ből érkezett, ezen kívül Florence Chatier, jogász professzorasszonyt, aki Grenoble-ból érkezett, Franciaországból, és Matthias Rossi őt is üdvözlöm, aki az Augsburg Egyetem közigazgatási tanszékéről érkezett. Örülök annak, hogy ellátogattak hozzánk, és beszámolnak nekünk az ő nézeteikről. A jogi szolgálat részéről Ricardo Passos, az intézményi és parlamenti ügyek igazgatója fog majd e, hozzánk szólni. A tanács jogi szolgálata elutasította a meghívásunkat. A következő kérdéseknek következő kérdéseket tesszük fel a meghívottaknak joga van a tanácsnak ahhoz, hogy megtagadja a mentesítést tőlünk, ha igen, akkor milyen eh, okok miatt, hogyan felel meg ez a eh, átláthatóságnak, a gazdaságos költségvetés eh, végrehajtásnak. A kérdés felmerül, hogy az Európai Parlament jogosult-e arra, hogy megkapja a dokumentumokat, amelyel a mentesítés el tudja végezni, és a tanács köteles-e az igényelt dokumentumokat hivatalosan átadni, és kötelező-e részt venniük kötelező módon a tanácsnak a KONT szakbizottságban, és kötelező megválaszolniuk ott a mentesítéssel kapcsolatos kérdéseket. A 319-es cikk értelmében a, taná- a parlament a tanácsnak ajánlást ad a költségvetés végrehajtásáról, és a parlament mentesítést kell adnia. A kérdés az az, hogy milyen fajta alapok alapján lehet meghozni a döntéseket a tanács által, a mentesítés megtagadása 2009 esetében az elmúlt évben nem mutatott semmilyen politikai jogi következményeket. Milyen másfajta lehetőségek állnak az Európai Parlament rendelkezésére annak érdekében, hogy a jövőbeli mentesítési eljárásokat elvégezhesse? Ezt már láthatjuk, hogy rengeteg kérdés és ezeket a kérdéseket már korábban átadtuk a szakértőknek. Mielőtt még megkezdenénk a workshopunkat, szeretném a tanácsi mentesítéssel foglalkozó jelentéstevőnket megkérni arra, hogy beszéljen erről a pontról, és beszéljen arról, milyen pontokat kell még előkezdtünk, és ezen kívül szeretném üdvözölni más intézmények képviselőit is, a média képviselőit is, mindenfajta látogatót, akik ellátogattak eh, hozzánk. Meg vagyunk arról győződve, hogy ez a szeminárium egy nagyon fontos eh, vita alapját képezheti, illetve az EU intézményének felelését jelentheti, hiszen az a demokratikus alapelv érvényes, hogy nem lehetnek olyan közkiadások, amiket közvetlenül megválasztott képviselők nem ellenőriznek. Ez egy demokratikus alapelv, amit levezethetünk a különböző más alapelvekből is. Mi gondoljuk, hogy a demokratikus ellenőrzés mindenképpen a mi feladatunk, a mi jogunk, már csak az adófizetők miatt is, és most Ayala Sander asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy ez az ügy azért alakult ki, mert még nem eh, értek meg az intézmények közötti kapcsolatok még nem elég érett a helyzet. Remélem, hogy konstruktív megoldást tudunk találni majd rá. Ugye még az 1970-es évekből származik az egyfajta emberek közötti megállapodás a két intézmény között a mentesítésre vonatkozóan, de hát ez már gyakorlatilag túlhaladott. Ha megnézzük a múltat egy picit. Ugye a spanyol elnökség alatt a tanács elfogadta, hogy ez a megállapodás már nem érvényes, idejét múlt, és hogy ne alkalmazzuk. Hogy ez amiatt volt így, mert hogy a parlament helyzete sokat változott, hatáskörei sokat változtak, tehát alakult a helyzet. Ezt csak szerettem volna kiemelni, ezeket a múltbeli eseményeket. Mindenképpen emlékeznünk kell arra, hogy ez itt egy politikai, két intézmény közötti ügy. Tehát itt most nem költségvetés ellenőrzési, szigorúan vett költségvetés ellenőrzési kérdésről van szó, hanem a két intézmény közötti politikai ügyről. Az igaz, hogy a tanács kiadásai nem teljes mértékben képezik az általános költségvetés részét, de ez egy olyan küzdelem, amit sok más küzdelemmel együtt folytat a mi szakbizottságunk. Nagyon fontos persze a mostani helyzet az intézményközi kapcsolatok szempontjából. Tehát lényeges, hogy megoldjuk az így kialakult problémát. nem hiszem, hogy segíteni fog bennünket az, hogyha a tanács hallgat, és nem mondja el a véleményét. Ez a szeminárium például egy, más, egy újabb eszköz arra, hogy a parlament a munkáját végezze, és megpróbálja meggyőzni a többi intézményt arra vonatkozóan, hogy ők is olyan komolyan járjanak el, mint mi. És olyan érett magatartást tanúsítsanak, mint mi. Én persze azt elfogadom, hogy az európai költségvetés egészét ellenőrizni kell valami fajta testületnek, tehát hogy ez a demokratikus ellenőrzésre szükség van, ez a testület a parlament, és igyekezni kell a jogi kiskapukat megszüntetni. A 2010-es költségvetés esetén már egy elég bonyolult helyzet alakult ki. Ugye megpróbáltuk a korábbi költségvetést mentesíteni, igyekeztünk tényleg előrébb lépni. Ennek a szakbizottságnak az egyik fontos feladata egyébként a mentesítéssel való foglalkozás. A múltban ez nem így volt, nem volt ekkora hatáskörünk, nem voltak ilyen feladataink. A jelenlegi helyzetben parlament elfogadta azt a tényt, hogy ennek a szakbizottságnak el kell végeznie a munkáját, és ez szükséges a mentesítés megadásához. Tehát évente mentesítést kell, hogy adjunk, és emellett meg kell találni valami fajta megoldást, tehát valami fajta munkamódszert kell kidolgozni a tanácssal. Ez nem egy egyszerű ügy, ahogy kollégák itt a szakbizottságban már felhívták rá a figyelmet. A tanács újra és újra elismételheti az álláspontját, de hát ez nem visz minket előbbre. Szerintem új munkamódszert kell kidolgoznunk, hogyha azt akarjuk, hogy a politikai csatát, vitát politikai szempontok alapján vívjuk meg. Készült egy tanulmány, ezt ugye mindenki tudja. Láttuk azt is, hogyha a mentesítésre kapcsolatban egyszer megszületik a döntés, akkor el lehet menni a bíróságra, tehát az Európai Bírósághoz lehet utána fordulni. A tanács is és a parlament is nyugodtan az Európai Bírósághoz fordulhat. Láttuk, hogy mondjuk a tanács nem hajlandó eljönni hozzánk és a mentesítési eljárásról beszélni, hát ezt nem fogadjuk el. Remélhetőleg a parlament jogi szolgálata tisztázni tud majd néhány jogi kérdést, én ezt kíváncsian várom. Mármint, hogy mi a jogi szolgálat véleménye a részletekről. Kiindulhatunk a szerződésekből. A szerződésben ugye az szerepel, hogy a bizottságnak kell a mentesítést megadni, mert a bizottság felel a költségvetés végrehajtásáért, viszont az adminisztratív, és hogy a tanács adminisztratív költségvetése ide nem tartozik bele, de ezt a parlament nem fogadja el, és több más kolléga is megemlítette ezt. Én nagyon remélem, hogy most a szemináriumon meg tudjuk beszélni azt, hogy milyen kockázatok rejlenek egy ilyen megoldásban, tehát hogyha csak a bizottság a felelős, és ugye a tanács adminisztratív költségvetését nem vesszük figyelembe, hogy ezzel nem foglalkozunk. Egyébként már a múltban is felvetették ezt a kollégák. A tanács egyébként nem is fogadta ezt a mi érveinket el, azt, hogy bizonyos kockázatokkal jár ez a megoldás. De a kockázatokat mindenképpen meg kell néznünk. A bizottság figyelmeztetett bennünket arra, hogy milyen kockázatai vannak annak, hogyha nem tárgyalunk, ha nem egyeztetünk a tanácssal. Én tudom, hogy a költségvetés más területein például más megoldásokat próbálunk megtalálni. Ugye volt ez a híres nyilatkozat, vagy ezek a, a nemzeti nyilatkozatok, amit ugye, amelyeket a tagállamok esetében használtunk, tehát a tagállamok készítették ezeket a saját kiadásaikra vonatkozóan. Lehet esetleg más megoldást is találni, és megpróbálunk talán majd még egyéb javaslatokkal is foglalkozni. Mondjuk lehetne egy memorandumot készíteni, az intézmények között is meg lehet így állapodni, a mentesítésről meg lehet állapodni, hogy kinek mi a pontos szerepe, mik a határok, ki meddig mehet el, azt mindenképpen tudni kell, vagy el kell érni, hogy a tanács elfogadja, hogy mit ír elő a szerződés, ugye a tanács max ajánl, a parlamenté a döntés, tehát a mentesítésre vonatkozó döntés az mindig a parlamenté. Ennek egy alapkőnek kell lenni bármilyen jövőbeni megállapodásban. Remélem, hogy ez a szeminárium segíthet majd bennünket én ma reggel kaptam meg ezt az anyagot, de nem láttam benne semmifajta utalást, mármint hogy a szakértők nem utaltak arra, hogy lehetne egy ilyenfajta memorandumot, ilyen megállapodást is felhasználni, ami aztán hozzásegítene minket egy későbbi véglegesebb megállapodáshoz. Ezt egyébként én a saját jelentésembe beépítettem. A mostani vita, meg hát gyakorlatilag ez a küzdelem a parlament és a tanács között szélesebb keretek között zajlik, ugye? mert nem csak ezért küzdünk, hanem a következő több éves pénzügyi keret költségvetéséről is szó van, 2014-től 20-ig, tehát azért ez nem mindegy, ez is, ez is alááshatja, hogyha nem tudunk jó eredményt elérni. Én Aragónából származom, és mi nagyon makacsok vagyunk, úgyhogy nem fogjuk feladni a küzdelmet, ezt mindenképpen el tudom mondani. Reménykedem abban, hogy azért a végén lesz jó eredmény, mert voltak módosító javaslatok itt a kollégáktól is, és ezeket megköszönöm. Én remélem, hogy ebben a jelentésben azért jól megfogalmaztuk a meggyőződéseinket, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság a határozott álláspontját felvázolta, így lépjünk előre, és akkor konkrétan a mentesítéssel foglalkozunk az intézmény közi kapcsolatokon belül. Alapvető és fontos feladata és szerepe van a parlamentnek, ezt fogadja el a tanács. A tanácsnak részt kell venni a párbeszédben, tehát tárgyalni kell a parlamenttel, meg kell találni egyszerűen a munkamódszert. Tehát az nem lehet, hogy egy dokumentumot elküldünk, aztán megvárjuk, hogy majd mit mond a parlament. Ez a fajta magatartás nem elfogadható a tanács részéről, a problémát meg kell oldani, sajnos nem viselkedik a tanács elég éretten, elég bölcsen ebben a helyzetben. Hát én azért bízom benne, hogy a, az intézmények egymás között azért ezt meg tudják oldani, és valahogy felül tudunk emelkedni a mostani akadályokon. Hát gyakorlatilag persze kinevethetjük a tanácsot, hogy így viselkedik, mint egy óvodás kisgyerek, de azért ha komolyra vesszük itt a szót, komolyra fordítjuk a szót, akkor nem feledkezhetünk el a gazdasági válságról és arról, hogy az európai állampolgárok, az európai adófizetőknek a pénzéről van szó. Remélem, hogy ez a szeminárium segít bennünket az előrelépésben. Hát előfordul, hogy a tanács nem bízik a parlamentben, Azért, mert néha a parlament magatartása is olyan, hogy aláássa ezt a bizalmat, tehát azért a kritika mindkét oldalra érvényes, de úgy kéne eljárnunk, hogy számunkra és az állampolgárok, az általunk képviselt állampolgárok számára hasznos megoldás alakuljon ki. Felül kell emelkedni, tehát a nehézségeken, és gondoljunk mindig a nagyobb küzdelemre, amit meg kell vívnunk, ugye a 2014-20-ig tartó időszak költségvetéséért. Tehát ott azért a bizalmatlanság és egyéb tárgyalási taktikák nem segítenének bennünket. Ez tehát nagy vonalakban a javaslatom. Lépjünk előre, én nagyon örülök annak, hogy ezt a szemináriumot megszerveztük, és tényleg bízom a szakértőkben, hogy az ő segítségükkel most sikerült tisztázni a helyzetet. Tehát pontosan mit is tehetünk, hogyan tudunk a megoldáshoz közelebb jutni, úgyhogy várom a szakértők javaslatait. Köszönöm. Ja, vielen Dank, äh, Frau. Nagyon szépen köszönöm ezt a kimerítő bevezetőt Ayala Sander asszony részéről. Többször beszélt arról, hogy igazából egy csatatérről van szó. Hál' Istennek az Európai Unióban a múlt csatatereit helyettestettük egy kerettel, egy intézményes kerettel, ahol a politikát alkalmazzuk, és ennek során nagyon fontosak a jogi vélemények, és ezért örömmel adom meg a szót a meghívott szakértőknek. Arra kérném a szakértőket, hogy feladjanak ide fel a pódiumra. Az első hozzászólónk Rossi úr lesz. Herr Präsident, verehrte Abgeordnete, ich darf mich... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a meghívást, örülök annak, hogy szólhatok önökhöz, óriási megtiszteltetés ez számomra, mert nem csak, hogy az Európa, nem csak az, nem csak az Európa joggal, hanem a költségvetési joggal is foglalkozott tudományos szinten, és nagyon nagy tisztelettel adózom ennek a szabizottságnak. Minden, eh, mindezek mellett eh, objektív tudok maradni, és mégsem annyira örülni annak, hogy én itt maradok, hiszen mert aki elolvasta már a hozzászólásomat, az tudhatja, hogy az önök politikai célja jogilag nem alátámasztható az elsődleges jog által, sőt, pont fordítva, és szeretném elmondani azt, hogy a jog a véleményem szerint inkább a tanács oldalán áll. Szeretnék egy dolgot azonban leszögezni. Én jogászként fogok beszélni itt ma, a jog alapján, az érvényes jog alapján fogok beszélni. Arról a kérdésről fogok beszélni, hogy az Európai Parlament mentesítési köre létezik-e, és nem pedig arról, hogy van-e szükség a parlamenti mentesítésre. És Nem arról van szó, hogy meg kell változtatni a jogszabályokat. Lehetséges, hogy én inkább egy kicsit egy fékként fogok fellépni, és nem, fog, nem pedig arról fog beszélni, hogy hogyan nézhetnek a jövőben intézményes felépítés. Előzetesnek ennyit, a kiinduló pontként már elmondta a jelentés készítő, hogy a kiinduló pont a 319-es cikk az Európai Unió működésével szóló szerződésben a kiinduló pont ahol az Európai Tanács ajánlására az Európai Bizottságnak az Európai Parlament a költségvetési terv mentesítését elvégzi. Hölgyeim és uraim, ezt a, ez a szabály annyira egyértelmű, hogy a tudományos irodalomban az önök által felvetett problémát nem is találjuk. Nagyon meglepődtem a, a kutatásaim során, hogy az Európai, az Európai Parlament részéről ez, ez, ez, ez, ez, ez nem fordult önöknél elő, hiszen egyértelmű a válasz, hogy a parlament nem adhat a tanácsnak mentesítést, csak a bizottságnak. Ez funkcionálisan és történelmileg is magyarázható, történelmileg nem kell emlékeztetnem önöket arra, valószínűleg jobban tudják ezt önök, mint én. Az volt a helyzet, hogy 1970-ig a tanács volt az egyetlen, amely megadta a mentesítést, és hét éven át a parlament és a tanács végezte ezt együtt, és 77 óta vannak a jelenlegi szabályok, vagyis a tanács egy ajánlást ad, egy ajánlást ad a tanács, utána pedig az Európai Parlament véglegesen dönt erről. Arra még beszélhetünk, hogy a kötelező mentesítési döntés az ugyan néz ki, és hogy milyen az ajánlása a tanácsnak, de minden esetre a lényeg az az, hogy az Európai Bizottság a címzetje a mentesítésnek. És ez jó is így, hiszen egy másfajta norma is megjelenik itt a 317-es cikk az Európai Unió működéséről szózó szerződésben, és ez is megfelel ennek, hogy az Európai Bizottság adja végre az Európai Unió költségvetését. Hát pontosan ezt a felelőst kell mentesíteni. Az irodalomban láthatjuk ezt az előírást, hogy a bizottság a címzetje a mentesítésnek, viszont arról nem szól az irodalom, hogy másfajta címzettek is lehetnek-e a mentesítés kapcsán. Őszintén szólva nem igazán szeretem ezt az érvelést, mert fel lehet tenni azt a kérdést is, hogy esetlegesen a tagállamok nem lehetnének-e a címzetjei a mentesítésnek, vagy esetleg más intézmények is mentesíthetnének vagy akár egy szemét is lehetne mentesíteni, tehát abból következtetni, hogy vannak más címzettek is a mentesítés kapcsán, és ezeket be, és ezt alkalmazni évként, én ezt nem tartom történelmileg igazolhatónak. Fel kell ismerni azt, hogy az Európai Parlament és a tanács együtt adják a költségvetési hatóságot. Ez érvényes a költségvetés megalkotásánál is, és azt is láthatjuk, hogy egy politikai harcról van szó a költségvetés kapcsán. Az Európai Parlament és a Tanács együttesen adják a költségvetési hatóságot. Felismerhető az, hogy a az mentesítés során az Európai Parlamentnek van egyfajta túlsúlya, legalábbis a kötelező mentesítés kapcsán. De hölgyeim és uraim, ebből arra következtetni, hogy a tanács vált, megváltoztatja a térfelét, és hogy a mentesítését felelősből a mentesítés címzetjévé válhatna, én ezt nem tudom követni. Hogyha ezt absztrakt szintre emeljük, aki a felelősség tehát, hogyha valaki felelős valamiért, és a, fel, és a mentesítés címzetje is, az már nem megfelelő. Tehát az önök szabizottsága részéről sem tartom azt elég okosnak azt, hogy önök magát önök magukat mentesítik. Tehát az, hogy a Kötvetés ellenzési Szabizottság a parlamentet mentesíti, én ezt nem tartom túlságosan jónak, de én megvárnám azt a véleményt, amikor az Európai Parlament a mentesítést saját maga számára megtagadja azt, mert az Európai Parlamenti képviselők olyan utakat is megtettek, amelyekre nem volt joguk, hogy ilyen utakat megtegyenek. Tehát úgy gondolom, hogy ilyen szempontból a mentesítésnek csak egyfajta nyilatkozat szintje van. Hogyha megnézzük jogi szempontból az intézményi építményt, nem politikai, hanem jogi szempontból, akkor azt láthatjuk, hogy az Európai Parlament kötött ehhez a normához. Jogászként az Európai Unió működéséről szóló szerződés az alkotmány lehetne. Tehát ezt fajta alkotmányi jogi feladatot, amit, amit igazából helye, am, am, az nem lehet átadni szekunder jog által. 2002 óta, vagy 2007, 2008, 2012 óta foglalkoznak különböző költségvetésekkel, a jelenlegi jogot nem lehet megváltoztatni. A nemzetközi jogban meg lenne a lehetőség arra, hogy jogot kovácsoljunk egy régi gyakorlatból, viszont az Európai Unión belül jogilag ez nem kivitelezhető. Itt primér jogi szabályok vannak, amiket nem lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni. Mindemellett nem tudom azt, hogy a jelenlegi költségvetési rendelet hogyan viszonyul ehhez a ponthoz, mert az átláthatóság szempontjából nem tudtam belenézni az új költségvetési rendeletbe, ezért há- elérhető? Én nem találtam meg, nem találtam meg, pedig órákon át kutakodtam. Örülnék, hogyha ezt megkaphatnám. Gressle asszony könyvözpet nem, nem hallották a tolmácsok. Igen, Gressle asszony bizonyára majd beszámol nekem erről, hol találtam ezt meg, de a szöveg tervezetét még nem kaptam meg. Őszintén szóval nem tudom, hogy mi a helyzet az új költségvetés rendeletben ennek tekintetében. További pont. És ezzel sem fogom belopni magamat a szívükbe. Az én értelmezésem szerint az Európai Bizottság felel teljes mértékben a költségvetésben, a 317-es cikk értelmében de még akkor is, hogy ez paradoxul hangzik, azon részéért is feláll a bizottság, amit a tagállamok hajtanak végre. Tehát ez a nagy rész. Tehát lehetséges, hogy rá kellene, nem jöttek még arra, hogy Litvániát vagy Németországot mentesítsék? Vagy megtagadják a mentesítést számukra? Azért, mert nem jól hajtották végre a költségvetést. És ilyenkor ebben az esetben is az Európai Bizottság a címzetje a mentesítésnek. Tehát a bizottság a felelős annak, hogyha egy adott tagállamon a költségvetést nem jól hajtják végre. Tehát az, amit Ayala Sender asszony említett a tanács esetében, ugyanezt meg lehet tenni a többi intézmény esetében is, mert hogyha egy intézmény nem megfelelően hajtja végre a költségvetést, akkor kifelé, a bizottság felé felel, nem pedig az egyes intézmények felé. Tehát, tehát láthatják már hogy mire akarok kiukadni. Tehát a tanács esetében is, hogyha a tanács a költségvetést eh, meg akarja tagadni a mentesítést, akkor ezt a bizottság irányába kell tennie mindenfajta következményekkel. Lehet, hogy ijesztően hangzik az elsőre, de hát lehet, hogy a német állampolgársága miatt van ez így, illetve az, hogy jobban értem a federalista állam felépítést, de nem annyira furcsa ez a helyzet. tehát nézzék meg, a Bundestag, a Bundesrátnak, hogyha megtagadja a mentesítést, nem. Vagy nézzék meg az osztrák parlamentesítést, és ez a helyzet. Tehát mindig a kormány az, amely felel a költségvetés végrehajtásáját, és függetlenül attól, hogy a saját területükön történt-e a hiba, vagy más szervek esetében. És a, a Német Szövetség Köztársaság vagy Ausztria, amelyek ugyan, ugyancsak egy federalista ország, ezek jó példák a tagállamok kérdéseire is, hiszen természetesen a Bundestag, a Bundeslandnak, például Bajorországnak vagy Berlinnek nem tagadja meg a mentesítést akkor, hogyha nem jól hajtják végre a költségvetést. Tehát ez is a különbség, a, mivel a e, igazgatási felelősség a tagállamoknál van, de mégis a, a Szövetség kormány felel a végrehajtásért a költségvetés tekintetében. Tehát ez a különbség, amit nem láttak a külsődleges felelősség között a parlament részéről, illetve a belső végrehajtás között a költségvetés területén és az Európai Bizottság itt a fordulópont, a központ, hiszen a bizottság az az, amely önökkel szemben felelősséggel tartozik, de a bizottság az, amely belsőleg a költségvetési eh, problémákkal foglalkoznia eh, kell. És ez a megkülönböztetés a belső, illetve a külső felelősség között, ez a 319-es cikkben már egy eszközt is felvet nem beszéltek minden jogász nevében, hiszen vannak más pozíciók is, de hogy én értelmezem, ez, megtap, ez látható a különböző bekezdésekben. Az egyes bekezdésben láthatjuk például a részleket. Van például a megjegyzések eszköze, és a bizottság esetében a következő évben ezeket például megmagyarázhatja, hogy, hogy ezeket javították-e, vagy végrehajtása hibák voltak, vagy struktúrális hibák voltak a végrehajtás során, vagy itt egyszerű hibák fordultak elő, tehát ezt a bizottságnak majd a meg kell magyaráznia. De megvan a megfelelő struktúra arra, hogy ezeknek a különbözőségeknek meg lehessen felelni. És ami pedig az intézményes egyensúlyra vonatkozik, amit említett, külső őleg tekintve az Európai Parlament nem egyedül kezeskedik az Európai Unió leg, demokratikus legitimációjáért, hanem ez benne van egyértelműen az EU szerződésekben, hogy két pillér van. És ezért a tanácsot nem szabad elfelejteni demokratikus intézményként, úgy gondolom ez nem felelne meg az intézményes építén, építménynek, hanem ehhez tartozik az is, hogy hogy az, hogy az egyes szerveknél marad a költségvetés irányításának jog, és ebben nem lehet beavatkozni. Ayla Sander képviselő asszony korábban a Gentleman Agreement-et emlegette, én a 70-es, 1970-es megállapodást ismerem, amikor az Európai Parlament először vett részt a mentesítési eljárásban, és akkor azt mondták, hogy mi nem veszünk részt a saját ö, kö, ö, még, ö, mentesítésben a költségvetés tekintetéből, hogyha ezt összehasonlítjuk, akkor ez megfelel a föderális államok gyakorlatának is. Hát elnézést, hogy még egyszer erre hivatkozok, de hát német vagyok. Emlegetettem Németországot, vagy Ausztriát is, de akár az Európai Unión kívül is körülnézhetünk, például az USA-ban, vagy, vagy bárhol máshol is. És teljes mértékben egyetelmű az, hogy az a saját költségvetés esetében nem lehet mentesítést adni. Összefoglalva, hát eddig nem loptam be magamat a szívükbe, de talán most megváltozik a helyzet, mert már én látok egy különbséget azon kérdés között, hogy hogyan kiadhat meg egy mentesítési eljárás, és milyen információkra van szükség. És itt már az önök oldalán állok, mert a mentesítési döntés ezzel a hatókörrel egy olyan fajta alapra kell támaszkodni, amely információkon alapul, tehát azok az információk, amelyekre szükségük van, azokat meg kell kapniuk. A 319-es cikket is így kell értelmezni, amely nagyon széleskörű információs jogokat szögez le, mind ex post, mind pedig az eljárás során, de itt is csak a bizottsággal szemben. Tehát mindegy, hogy milyen a gyakorlatok a többi intézménynél, milyen fajta információkat szereznek a jog szélén, vagy a jogon át nyúlva, de szoros értelemben csak a bizottsággal szemben van információs, információkérelmi joguk. Ismételten meg kell különböztetni a külön, külső, illetve a belső helyzet között, tehát az információs kérelmeiket a bizottságnak kell átadniuk, és a bizottságnak kell ezeket az információkat megadni az önök irányába. De ezen kívül, hogy a tanács a mentesítés kapcsán azokat az információkat kell megadnia. Hát én ezzel kapcsolatban nem el tudok mondani, hiszen mindkét dolog különböző egymástól, hogyha a tanács azt mondja, hogy több információt akarunk önöktől, akkor nem sem kötöttek ehhez, tehát ezt nem lehet így elfogadni. Úgy gondolom, hogy az információ kapcsán ezt lehet eh, megtámogatni jogilag, viszont a jelenlegi intézményes felépítésben a bizottság lehet a címzetje az információs követelményeiknek. Három-négy pont még, bár már sok időt töltöttem beszéddel, de hát beszéltünk ugye a litván atomerőműről is ma, három-négy pontot fedez, jegyeztem még fel. Egy krízisről eh, beszélünk, külsőleg ez nem e, látható, hiszen itt e, a gyakorlati relevancia e, hiányzik. A költség nem, nem olyan magas a költségvetés minőség a tanács esetében, de mégis lehet, hogy rosszul tájékoztattak engem, de a tanács ügynökségeket nem működtet, talán egy-kettő kivételével. Tehát én nem látom ennek a lényegét. Lehet, hogy ez az önök politikai döntése, én jogi szempontból értékelem ezt, de ebből az véleménykülönbségből nem hisz, egy olyan fajta krízis, nem fog egy krízis kialakulni, és hogyha én lennék a tanács, és tennap 17 órakor azt hattam volna, hogy megtagadják a mentesítést, akkor én se jöttem volna el valószínűleg, hát Ayala Sander, az ön feljegyzése ezzel kapcsolatban ezt nem igazán ismerem, érdekelne ez, szeretném ezt megkapni, és akkor ezt figyelembe venném, mert a három megoldási lehetőség, amit felvázolt, azok konstruktívnak tűnnek számomra, bár, és ezzel le is zárom, szeretnék arra emlékeztetni, hogy mindegy, hogy most hogyan állapodnak meg egy memorandummal, egy intézményi megállapodással, egy gentleman's agreementtel, mindig is a primér jogot nem lehet megkerülni, és ezt figyelembe kell venni, tiszteletbe kell tartaniuk parlamenti képviselőként, ami nem jelenti azt, hogy ne lehetne megváltoztatni a jövőbeli szerződéseket majd, de jelenleg én nem látok erre lehetőséget. Köszönöm szépen, ha megadták számomra a szót. Ja, vielen Dank, Professor Rossi. Köszönöm szépen, Rossi úr. Bizonyára sok kérdés van, de abban állapodtunk meg, hogy először a különböző álláspontokat hallgatjuk meg, és ezért meg is adom a szót a következő felszólalónknak, aki nem más, mint Florence Chartier asszony, tessék. Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Jó napot kívánok, elnök úr! Számomra is nagy megtiszteltetés, hogy a parlament egy olyan témával foglalkozik, ami számomra nagyon fontos, mert alapvető társadalmi kérdésről van szó, az európai eh, építmény működéséről, az európai demokrácia működéséről. A magam részéről hadd mondjam el, hogy eh, Eh, látják, vagy fog majd jönni, fognak majd jönni a diák, a PowerPoint? Nos, hallottam arról itt, hogy az Európai Parlament eh, képviseli az európai népeket, és ennek a nézetnek én nagyon örülök, mert a kollégám az a német federális berendezkedésről beszélt, én pedig franciaként más megközelítést használnék. Az utolsó kérdésük egyébként az európai demokrácia gondolatára koncentrált, és azt gondolom, hogy az európai nép, még ha nem is létezik ilyen, hogy európai nép, inkább beszéljünk az európai polgárok közösségéről, mint olyan formuláról, ami nem polemikus. Először az általános filozófiájáról beszélnék a az előadásomnak. Az én álláspontom elég világos, és eltér Rossi professzorétól. Az Európai Parlament az az intézmény, amely a demokratikus ellenőrzést végzi. A tanács az nem antidemokratikus vagy undemokratikus, de nem ők a demokratikus ellenőrzés megtestesítői, mert a tagállamok inkább ebből a szempontból az ellenőrzés tárgyai kell, hogy legyenek. Ami a költségvetést illeti, önök ezt jobban tudják, nemzeti hozzájárulásokból áll össze, és nyilvánvaló, hogy ilyeténképpen az Európai Unió polgárai adják össze ezt eh, az adót, nem európai adóban, hanem nemzeti szinten, de teljesen egyértelmű, és szerintem ez eh, vitán felül áll, hogy minden elköltött eh, eurót, bármilyen intézmény is költi el, azokat az eurókat ellenőrizni kell, és akkor ki ellenőrizheti a demokratikus ellenőrző szerv, ami az Európai Parlament, mint ahogy mondtam. Ugyanakkor már évek óta, és ezért vagyunk itt, az a probléma, hogy a tanács nem szeretné átadni a kért dokumentumokat, nem hallgat a parlament felkéréseire, és a parlament pedig több együttműködést szeretne látni saját maga és az Európai Tanács között annak érdekében, hogy ez utóbbit átlátható módon ellenőrizhesse, csak úgy, mint hogy a költségvetést átláthatóan és hatékonyan ellenőrizhesse. A tanács visszautasítja az együttműködést ebben az ellenőrzési hatáskörében. A konfliktus az abból ered, hogy eltérően olvassák a szerződést. Itt el kell mondanom, hogy most már látják nagyjából azt a tézist, amelyik irányba elindultam. És Rossi úr nagyon sok mindent kidolgozott abból, ami, amire nekem is szükségem van, de ez egy, ez egy megfoghatatlan eredeti jog, és én is jogász vagyok, nyilván a, ez az eredeti jog, az elsődleges jog, az kevésbé kidolgozott, nyilván majd ezt az Európai Bíróságnak kell kifejtenie, illetve egyéb módon kell kifejteni, de én azt gondolom, hogy a 319-es cikk a, a olvasata e, eltérő. A tanács úgy olvassa, hogy e, a végrehajtási szerv az Európai Unióban az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság eh, hajtja végre a költségvetést, éppen ezért a mentesítést a bizottságnak kell megadnia, eh, és ez nem vonatkozik a tanácsra, illetve a többi intézményre sem. A parlament viszont úgy gondolja, hogy az ellenőrzési, demokratikus ellenőrzési szerepét csak akkor tudja ellátni, hogyha minden hasznos dokumentumhoz hozzáfér, amely az ellenőrzéshez szükséges, és a tanácssal ezen túlmenően még beszbecseréket folytathat, megkaphatja az információkat, megkaphatja a kér dokumentumokat. Na most itt egy szinte feloldhatatlan konfliktusról van szó, mert teljesen eltérőképpen értelmezik a szerződést. A kérdés, ami bennem, illetve felmerül, az az, hogy hogyan lehet ezt a válságot mégis feloldani. Az a tézis, amit én követnék, az az lenne, hogy az Európai Parlamentnek hozzá kellene férnie a tanács elszámolásaihoz, tehát azokhoz az dokumentumokhoz, amelyeket kér a tanácstól, ugyanakkor én azt is gondolom, hogy a parlament egyéni mentesítést kell, hogy tudjon adni az Európai Tanácsnak, mégpedig az alábbi módszer alapján gondolom ezt végrehajtónak. Először is a hatályos jogot be kell tartani, illetve annak a kötelezettségeit, valamint a kétértelműségeit. Ezt követően meg kell mutatni a létező joggyakorlatot, ezt fel kell vázolni, meg kell magyarázni, mégpedig kritikus szemmel, és még hogyha ez sem elég, akkor fel kell használni a minden alkalmas jogi elvet és érvelést a helyzet feloldására. Ami a szerződést illeti, elég komoly, elég komoly ellentmondások vannak benne. A, azt mondja a szöveg, hogy az Európai Bizottság a tanács javaslatára ad a bizottságnak mentesítést a számvevőszék észrevételeinek figyelembevételeivel. Nos, mik a kétértelműségek? Nos, ez a megfogalmazás azt jelentheti, hogy az Európai Tanács is értelmezhető úgy az ő szerepe, mint ellenőrző szerv. Szerintem nem így van, de értelmezhető így. A második kétértelműség, és ezt a ezt a tanács is így látja, hogy az Európai Bizottság az az egyszemszerv, illetve intézmény, amely a mentesítést megkaphatja. Ugyanakkor tény, hogy az Európai Bizottság nem az egyetlen szerve a költségvetés végrehajtásának, és ez nagyon fontos, mert hogyha bevonjuk a kérdéskör vizsgálatába a mentesítés hatékonyságát, akkor tekintettel kell lennünk arra, hogy nem a bizottság az egyetlen végrehajtó szerv, minden olyan szerv, minden olyan intézmény, amely részt vesz a végrehajtásban, a költségvetés végrehajtásában, demokratikus ellenőrzés alá kell, hogy jöjjön. A pénzügyi rendelet is azt mondja, hogy az Európai Bizottság ad felhatalmazást különböző más intézményeknek arra, hogy végrehajtsák az ilyen-olyan részét a költségvetésnek. Egyébként az együttműködés elvéből is fakad az, hogy így kell eljárni. Ugye van az együttműködés elve a három intézmény között. A 319-es cikket a másodlagos jog tovább értelmezi. A szöveg nem azt mondja, hogy az Európai Bizottság lenne az egyetlen végrehajtási szerv, a költségvetés végrehajtási szerve. A gyakorlat sem ezt mutatja. Még ha van is a szövegben egy kis kétértelműség. És ezen jogalapon, valamint a 2001 óta alkalmazott gyakorlat alapján a parlamentnek joga van arra, hogy ellenőrizze a különböző intézmények költségvetési végrehajtását, beleértve a tanács költségvetési végrehajtását is. És itt most megint jogászként beszélek. Az, ami 2001 óta történik, az jogi értelemben neki tekinthető szokásnak. Tehát ez már egy szokássá vált, egy ismétlődő gyakorlat, és ezt a domináns jogértelmezés jogi értelemben szokásnak nevezi. Ugye több mint tíz éve ez történik a szerződések alapján. Bár, és ezért vagyunk most itt, az elmúlt években a tanács ebben nem hajlandó együttműködni és engem az lepett meg, hogy milyen nagy mértékben utasítja el az együttműködést, a dokumentumok átadását a tanács. Engem meglepett ez a többszörű visszautasítás, az is, hogy most sincsenek itt, noha ez csak egy informális beszélgetés lenne, és a számvevőszék anyagától is egy kicsit meglepődtem, amely kritizálja a tanács költségvetési végrehajtását, azt gondolom, hogy ezt figyelembe kell vennünk a további elemzéseinkkor. Ehm, ha a számbevőszék azt mondja, hogy ehm, a tanácsnak nincsen szerepe, akkor talán ezt hagyhatnánk, ehm, mert hogy akkor a parlament nem kell, hogy foglalkozzon ezzel, mert alátámasztja az ő véleményét a számvevőszék is, de az adott körülmények között nem egészséges a helyzet, nem felel meg az európai pénzek eh, helyes felhasználatának elvének sem, és nem felel meg a demokratikus kontroll követelményeinek sem. Eh, és itt most utalnék a szerződés betűjére és szellemére is, mert eh, itt van az ellentmondás köztünk, Rossi kollégával. Én hiszek abban, én, én, én jogilag nem tudom felfogni és értelmezni azt, hogy egy szerződés teljesen egyértelmű. Nyilvánvaló, hogy a gyakorlatilag minden jogi szövegben meglevő kétértelműségeket az Európai Bíróságnak kell adott esetben jogértelmezéssel feloldania. Ez következik az Európai Unió logikájából is. Egy kettős logikáról van szó. Egyrészt ugye a parlamentnek vitathatatlanul egyre növekvő a szerepe. Én a döntéshozatalról írtam egy cikket annak idején, Eh, amelyre itt is utalás történt az itt kiosztott anyagokban, gyakorlatilag a parlament szinte semmiből szinte mindenné vált az 1970-es évek óta, tehát egy eh, szakadatlan megerősödését láttuk az Európai Parlamentnek, ez az egyik logikája az Európai Unió fejlődésének, a másik pedig az intézmények közti egyensúlyi helyzet, és itt felidézném az Európai Bíróság különböző döntéseit. E, ugye korábban az Európai Parlament jogelődjének csak konzultatív szerepe volt, azt megelőzően még csak nem is közvetlenül választott volt, és aztán, ahogy fejlődött a parlament, az Európai Bíróságnak értelmeznie kellett a szerződés szövegét, és az Európai Bíróság kötelezte az Európai Tanácsot annak idején eh, arra, hogy újra konzultáljon a parlamenttel akkor, amikor a szöveg később, az elfogadott szöveg később jelentősen változik. Korábban nem volt eh, ilyen jogalkotói szerepe az Európai Parlamentnek. A, bíróság nagyon odafigyel az intézmények közti egyensúlyi helyzetre ez eh, tehát egy másik logika. És a, másik, a, a, a harmadik logikája az Európai Unió fejlődésének, ez az a demokratikus folyamat. Tehát a Lisszaboni szerződés volt az első, amely az európai demokráciának saját fejezetet szentelt, és én nem olvastam ott azt, hogy az Európai Tanács lenne a szereplője a demokráciának, az európai demokráciának. Az Európai Tanács a tagállamoknak a képviselője, nem ők a par excellence demokratikus hatóság, ha úgy tetszik. Ebben a szerződéses részben nyilvánvalóan az Európai Parlamentre és a nemzeti parlamentekre gondoltak, mint az európai demokrácia megalapozóira. Tehát innentől kezdve megállapítható, hogy ez a jelenlegi gyakorlat káros az európai demokráciára. Nézzük, hogyan lehet javítani mindezt. Egyértelmű, hogy bizonyos jogi, jogász kollégákkal nem értünk egyet, mert eltérően értelmezzük a szabályokat. Én azt gondolom, hogy a bíróság, hogyha ez a kérdés elé kerül, akkor a parlament irányába fog hajlani, és ezt arra alapozom, hogy a korábbi döntésekben ez történt. Itt utalnék egy 1993-as döntésre is, amely megalapozta azt a joggyakorlatot, amely később elfogadottá vált. És itt utalnék a, a Gentleman's Agreement, elnézés 83-as döntésről van szó. Szóval 83-as döntés azt mondja, hogy a, az egy intézmény sem áshatja alá az intézményes egyensúlyi helyzetet. Na most az azóta eltelt 30 évben több szerződés is született, és aztán volt ez a Gentleman's Agreement is, amelyre a tanács utal. Ez pedig a 83-as bírósági határozat fényében e, értelmezhető. A tanács azt a jogot vindikálja magának, hogy a saját dolgaival ő akar foglalkozni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem működik együtt a parlamentben, nem adja át a dokumentumokat, belső szervezeti kérdésnek tekinti ezt, és mindez teljesen ellene megy annak az intézményes egyensúlyi követelménynek, amit a bíróság már 30 éve is előírt. A szerződés, a szerződésből nem vonhatók le, illetve a Gentleman's Agreementből nem vonhatóak le további jogkövetkezmények. Az Európai Unió 40 éves fejlődése arról szól, hogy az Európai Parlament hatáskörei kiteljesedtek, és itt most egy fontos dolgot mondanék, és akár egy párbeszéd is kezdődhet az előző hozzászólóval, az Európai Tanács nem hasonlítható össze a Bundesráttal megpróbálunk mindig eh, hasonlítgatni európai intézményeket eh, nemzeti intézményekhez. Eh, ugyanakkor, amit mi most építünk, az egy újdonság, nem fogunk neki pontos megfelelőt találni. A további érv, ami felhasználható, az az, hogy nem szabad megduplázni a hatásköröket ez megint csak kiolvasható az intézményközi megállapodásból, a Gentleman's Agreementből. A parlament ellenőrizni akarja a tanács a tanács elszámolását, számadását, az nem az alapján történik, hogy a tanács a költségvetés végrehajtásában jogalkotó szerv, nem jogalkotó, eh, illetve ez egy teljesen független kérdés ettől. A parlament a tanácsot itt végrehajtó szerepében akarja eh, vizsgálni. A, tehát itt eh, a tanácsnak két szerepét el kell választanunk. Egyrészt van egy jogalkotói szerepe, másrészt pedig van egy olyan szerepe, amely alapján ő a költségvetés végrehajtója, és ez utóbbi szerepében akarja a parlament őt ellenőrizni. Az demokratikus kontroll része az átláthatóság, és az átláthatóság pedig azt jelenti, hogy a költségvetés tényleges végrehajtását kell figyelembe venni 90-ben és 95-ben is volt két döntés az Európai Bíróságon, a tanács és a parlament jogvitájában, eh, amely kimondta, hogy az intézmények között lojális együttműködés eh, követelmény, tehát az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak lojális együttműködést kell mutatnia egymás irányában. Most a joganyag, a gyakorlat és a bírói gyakorlat alapján el lehet képzelni egy jogi eljárást is nyilvánvalóan nem lehet előre megmondani annak a kimeneteleit, de ezzel az érveléssel, amit felvázoltam, és az Európai Bíróság korábbi gyakorlatából kiindulva a demokráciát hangsúlyozta, a parlament fejlődését hangsúlyozta, az intézményközi együttműködést hangsúlyozta korábbi intézménye, ítéleteiben. Ennek alapján feltételezni lehet, hogy milyen irányba hajlik majd az Európai Bíróság, és ez megfelel a demokratikus logikának is. A Lisszaboni szerződés szintén említi az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket is, mint az Európai Unió demokratikus alapját. Tudjuk azt is, hogy további jogviták vannak éppen olyan fázisban, amikor a döntés várható például egy francia ügyben is a bíróságon. A, az európai demokrácia az európai szinten kell, hogy ö, ö, kiteljesedjen. És a komplementaritást is figyelembe kell venni a nemzeti parlamentek, valamint az európai parlamentek, európai parlament között. Mik lehetnek a konklúziók? A konklúzió az lehet, hogy meg kell cáfolni a szerződésnek azt a szó szerinti értelmezését, amelybe az Európai Tanács kapaszkodik, az Európai Bizottság nem az egyedüli végrehajtója a költségvetésnek, és egyébként az 319-es cikk nem is mondja azt ki, hogy az Európai Bizottság lenne az egyedüli végrehajtója a költségvetésnek. Második érv, ami felhasználható, hogy a tanács olvasata ellentétes az intézmények egyensúlyával, a demokráciával és a helyes gazdálkodás elvével is. A harmadik érvrendszer az az lehet, hogy utalunk és felhasználjuk a nemzeti bíróságok, illetve az Európai Bíróság joggyakorlatát. Itt a hasznos hatás az EFE ütil elvére utalnék, amelynek kimondásával az Európai bizot, Európai Bíróság kimondta, hogy a bíróságot, a, bizot, bocsánat, a szerződés szövegét úgy kell értelmezni, ahogy az a leghatékonyabb. A, hallottam itt a korábbi vita során, hogy a tanács is demokratikus szervnek számít, de én utalnék az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatára is, tehát a Strasbourgi Bíróság gyakorlatára is. Ott egy korábbi ügyben az Európai Emberi Jogi Bíróság azért marasztalt el Nagy-Britanniát, mert Gibraltár területén nem, választ, nem rendezett európai parlamenti választásokat. Hogyha megnézzük közelebbről a dolgokat, tehát az Európai Emberi Jogi Bíróságnak is lehet keresni valója, és ezt is észben kell tartani, meg kell vizsgálni. Utalva az Strasburgi Bíróság joggyakorlatára lehet, hogy ez is a tanácsot a jobb együttműködés irányába mozdítaná el. A negyedik dolog, amivel érvelhetünk, hogy az Európai Tanács a gyakorlatban egy komoly végrehajtója a költségvetésnek, és az ötödik dolog, amire utalhatunk érvként, az az, hogy a számvevőszék is rámutat a hatékony költségvetési ellenőrzés fontosságára. Kevés már az időnk, de még néhány szóval beszélnék arról, hogy milyen eh, további lépéseket tehet eh, az Európai Parlament, azon kívül, hogy nem hajlandó mentesítést adni. Én azt gondolom, hogy négy út járható. Lehet a médiában eh, fellépni, lehet szövetségeket kötni, illetve összefogni, az Európai Bizottsággal, és lehet a bírósági szakasz előtti jogi eljárást lefolytatni, illetve bírósági eljárást folytatni. Na most, ami a média fellépést illeti, itt fel kell világosítani a közvéleményt arról, hogy milyen veszélyekkel jár a mentesítés megvonása, illetve annak elmaradása. Két módon lehet ezt megtenni, egy rövid közleménnyel, illetve az Európai Parlament több képviselője közösen a sajtóhoz fordul, és ismerteti a következményeket, akkor, hogyha elmarad a mentesítés, vagy akár egy javaslatot is reklámozhatnának a sajtóban köröztethetnék azokat az anyagokat, vagy azok egyikét másikát, amelyet a most is megismerhettünk. A másik lehetőség az az, hogy összefogunk az Európai Bizottsággal. Egyrészt utalhatunk a közérdekre, közös érdekre a parlament és a bizottság között, és arra az érdekre, amely a két intézményt összeköti az európai demokrácia fejlesztésében. Emellett lehet izmozni is az Európai Bizottsággal, például megfenyegetni őket azzal, hogy a bizottság mentesítését tagadják meg akkor, hogyha a bizottság nem áll a parlament mellé, és nem követeli ő is a dokumentumok átadását a tanács részéről. És aztán jön az utolsó két lehetőség, a bírói szakasz előtti lépés, ami gyakorlatban azt jelenteni, hogy figyelmeztetni a tanácsot arra, hogy amennyiben nem adja meg az, a dokumentumokat, akkor az lesz a jogi lépése a parlamentnek, hogy nem szavazza meg a mentesítést, míg az utolsó az nyilván a bírói el, eljárás lenne. E, nyilván ezek egymás után is bevethetőek, és alternatív módon is. Sajnálom, hogy kicsit hosszabban beszéltem, mint esetleg számítottak. Merci beaucoup, Madame terral pour votre... Köszönjük, asszonyom, az előadását. The next. És tovább adom a szót a következő szakértőnek, aki nem más, mint uh, Kalino Antpöler úr. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Theurer, sehr geehrte Frau Berichterstatterin Ayala Sender, Tisztelt Toller elnök úr, tisztelt Ayala Szenner jelentéskészítő asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először sok köszönjem meg a meghívásukat. Óriási megtetetés és számomra az, hogy itt lettek az önök körében, és így támogatható munkájukat. Hát az Európai Parlament nun das Recht, die Entlastung des Rates zu Joga van-e a parlamentnek, hogy megtagadja a tanács mentesítését? Úgy gondolom, hogy ez lehetséges a következőben fogom mutatni azt, hogy hogyan tudok erre a következtetésre jutni. Három lépésben fogok haladni. Először is megnézem a szerződés és a kötvetési rendelet megfogalmazását, melyek különböző olvasatlannak lehetőséget. Ezen külön második lépésben egy teológiai magyarázattal, európai elvek alapján megmagyarázom azt, hogy a parlamentnek valóban joga van ahhoz, hogy megtagadja a tanácsi mentesítést. Végezetül pedig a következő következtetések kell, illetve a parlament információs jogával fog foglalkozni. Először is kezdjük a szerződés megszövegezésével. A 319-es cikkre, illetve a kötvetési rendeletre támaszkodnak. Közben szóltak a felszólónak, hogy lassabban beszéljen. Ez azt jelenti, hogy a parlament az Európai Bizottságot teljes költségvetés tekintetően mentesíti. A tanács mentesítésére nincsen semmilyen fajta külön szabályozás, hogy így kizárta a tanács különmentesítése, az nincs egyértelműen szabályozva, ugyanis a norma nem mondja azt ki, hogy a parlamentet csak a tanácsot, csak a bizottságot mentesíti. A norma egyértelmű ezért, ahogy eh, ezt mutatták az előttem szólók is, és különböző módon lehet értelmezni, úgy, ahogy azt Rossi eh, professzor úr eh, értelmezte egy zárt rendszerként, ahol csak a bizottság számára lehetséges a mentesítés, vagy úgy is lehet ezt értelmezni, hogy Chantelier professzor asszony is elmondta, hogy úgy lehet értelmezni, hogy külön mentesítési lehetőségek vannak az egyes intézmények irányába. Hogyha a normát a kertkezési szempontjából, illetve rendszerszerű helyével kapcsolatban vizsgáljuk meg, akkor azt láthatjuk, hogy csak egyetlen egy átfogó mentesítés lehetséges a költvetéssel kapcsolatban, az Európai Bizottság irányába. A 317-es cikk kimondja azt, hogy az Európai Bizottság a teljes költségvetési tervet, tehát a tanács költségvetését és saját felelősség körében végrehajtja. Eredetileg ezért az az olvasat lenne a legkézenfekvőbb, hogy csak egy mentesítés lehetséges a költségvetéssel kapcsolatban. Viszont, hogyha ezt a, no, a kérdés az az, hogy így kellett tényleg értelmezni még a normát, itt abstrakt lehetőségek is vannak, illetve magyarázatok. Alapvetően statikus az EU joga, hogyha ezt meg kell változtatni, akkor ehhez szerződést kell változtatni, vagy pedig a szekunder jogot kell megváltoztatni. Tehát úgy gondolom, ahogy Rossi úr is, hogy egy delegáta, illetve de megoldás között kell választani, és ezzel kapcsolatban azt jelenti, hogy a statikus jog nem rigid, hogyha a szociogazdasági feltételek megváltoznak, akkor az EU jogát is meg lehet bizonyos mértékben változtatni. Ehhez azonban nem lehet az értelmezés és a jogalkotás határait átlépni. Ez azt jelenti, hogy meg lehet változtatni a magyarázatot, viszont továbbra is a megfogalmazás keretein belül kell cselekedni. Ezek az absztrakt meggondolások alkalmazhatók akkor az, erre az esetre is. Az a e, szabály, amely a mentesítés szabályozza 77-ből származik, azóta ezt nem változtatták meg. Azonban a körülmények megváltoztak nagymértékben azóta. Az Európai Unió parlamentjének az a lehetősége, hogy demokratikus legitimitása ennek ezen a metében növekedett. Ezen kívül maga a tanács is megváltozott, most már nagy részt végrehajtó feladatai is vannak. Egy, illetve három példám lenne ezzel kapcsolatban. Az Európai Tanács, amelyre fontosabbá válik, tulajdonképpen kormányfunkciókat is betölt. A tanács például a közös kül- és biztonságpolitika területén, vagy a gazdasági politika területén erősen végrehajtó jellegű tevékenységet végez. A demokratikus felelősségvállalás, illetve a tanács végrehajtási tevékenysége fontos tényezők azon kérdés megválaszolására, hogy a parlamentnek joga van-e a mentesítéshez a tanácssal szemben. 77 óta tehát nem változott meg maga a jogszabály, azonban az intézményi struktúra nagymértékben megváltozott. Ez, ahogy már elmondtam, úgy is értelmezhető, hogy csak egyetlen egy mentesítési lehetőség van, de az is lehet, hogy több mentesítési lehetőség is fennáll. Hogy hát kettelmileg úgy értelmezték, hogy csak egy mentesítés van, akkor ez az értelmezés ma már nem helytálló, tehát ezért arra következtettek, hogy a 319-es cikk nem egyértelmű, és ezért többfajta értelmezése lehetséges. Annak érdekében, hogy ez alapján egy eredményre jussunk, teleológiailag, európai elvek alapján fogom megmagyarázni az uniós jogot. Van egyfajta felelősség, mindenfajta közszolgáltat ellátó személyek személy, felelőssége alapköve az európai demokráciának. A költségvetési eljárás tekintetében ez azt jelenti, hogy az EU költségvetése azáltal nyer demokratikus legitimitást, hogy van egy utólagos ellenőrzés. Ez megfelel annak, hogy szükség van egy nyilvános vitára és átláthatóságra, ami ugyancsak további nagyon fontos tényezője az európai demokratikus elvnek. Hogy hogyan lehet helyreállítani ezt a demokratikus felelősséget akkor, hogyha professzor Rossi modelljét követjük, tehát hogyha a parlamentnek nincsen joga mentesíteni a tanácsot. Az európai demokrácia két pilléren alapul. Egyrészt a, az állampolgárokat a tagállamok képviselik a tanácsban, másrésztről viszont az uniós állampolgárok közvetlenül az Európai Parlamentet választják meg. Tehát a tanács alapvetően csak a nemzeti a tanácsot csak a nemzeti kormányok ellenőrzése legitimálja, azokét pedig a nemzeti parlamenté. Az európai jogi részvétel a nemzeti parlamenteknek csak is a jogalkotásra vonatkozik. Kérdés az az, hogy egyáltalán hatékony lehet-e az ilyenfajta ellenőrzés a a tanács költségvetését nem lehet egy delegációhoz hozzáadni, csak a tanácséhoz. Ebben az esetben a nemzeti parlamentek elnőrzése e, eh, nem is érdekes, az napokban nem pedig hat, és nem is hatékony. Tehát csak is a második pillér alapján történhet meg a legitimáció, tehát az Európai Parlamenten keresztül. Már csak azért is kézenfekvő, mert a 319-es cikk alapján az Európai Parlament mentesítési jogkörrel rendelkezik. Viszont, hogyha feltételezzük azt, hogy nincs egy ilyenfajta joga az Európai Parlamentnek, akkor a második demokratikus legitimizációs pillér csak akkor lenne megfelelően képviselve, hogyha ezt a utólagos ellenőrzést a parlamentre vissza lehetne vezetni. Például ez lenne az eset akkor, hogyha az Európai Bizottság a tanács költségvetését utólagosan ellenőrizné, és utána azt pedig a parlament még egyszer ellenőrizné. Tehát egyfajta demokratikus legitimációs lánc jönne létre a bizottságtól kiindulva egészen az Európai Parlamentig. Ez a fajta lánc azonban nem létezik. A költségvetési rendelet nem írja elő azt, hogy a bizottságnak ellenőznie kellene a tanács költségvetését. A... Ezáltal a tanács költségvetését ex post módon nem lehet legitimálni. Ezt az utólagos költségvetési ellenőrzést ez nincs hatékonyan demokratikusan legitimálva, és ebből óriási demokratikus problémák adódnak. Ezeket lehetne úgy csökkenteni, hogyha két megoldást alkalmaznának. Vagy azt, hogy a Európai Bizottság a tanács költségvetését ellenőrizni, vagy pedig a parlament ezt önmaga tudná elvégezni. Én a második lehetőséget választanám, mivel ez egyértelműen, mivel az első, a felelősséget nem tudná felmutatni megfelelően. Ezért a parlamentnek joga van ahhoz, hogy a tanácsot mentesítse, és ez egyértelmű demokratikus előnyökkel járna. Viszont ez e, szemben állhatna a belső ügyek autonómiájával. Ezt az elvet az Európai Bíróság mondta ki, és ez azt jelenti, hogy az intézmények belső ügyeikben autonóm léphetnek fel. Ez um, csak azért is így van, mert a tanács költségvetése nagy rész személy, illetve épületköltségekből áll. Pontosan a saját személyzettel való bánásmód az autonómia elvét jelenti, és az autonómia elvét a parlamenti, az autonómia elve korlátozhatja a parlamenti jogát, azonban nem zárhatja ki. A célszerűség az annak tekintetében, hogy a saját kiadásokat meghatározzák, az a tanács joga. Viszont a 310-es cikke alapján egyértelmű az, hogy a jogszerűtlen kiadások az egész uniót érintik, ezért ezt nem lehet a tanács belső ügyének tekinteni. Ebből az következik, hogy a parlament elnőzése egy jogi ellenőrzésre korlátozik. Ez azt is jelenti, hogy ez magába foglalja a költségvetési rendelet elveit, a, a e, gazdaságosság, hatékonyság és forrulás e, elveinek sérelme elegendő ahhoz, hogy itt a parlament e, felléphessen. Az autonómia elv nem zárja ki a parlament jogait, azonban ezt a szabályszerűség ellenzésre korlátozza. A legerősebb erv a parlament mentesítési jogával kapcsolatban, illetve ez ellen az intézmény egyensúlyból fakad. Az Európai Bíróság szerint a tanács társjogalkotóként a parlament ellenőrzési joga alól kikerülhet, ez, ellen, ez által lehetőség nyíhatna arra, hogy a tanács és a parlament a jogalkotási folyamat során egy, egyenrangú felek legyenek. Az intézményi egyensúly megőrzésének szempontja lehet az oka annak történelmileg, amiért a parlament nem ellenőrizheti a tanácsot. Azonban vannak jobb okok amellett, hogy ez a jog nem zárhatja ki a parlament mentesítési jogát. A tanács függetlensége nem abszolút, még semmilyen helyen a szerződésekben eh, nincs szabályozva az, hogy a tanácsot a parlament elnőzi, mégis nagy mértékben a tanács eh, függetlenséget a költségvetésben eh, korlátozhatják. Független attól, hogy választjuk meg ezt a kérdést, a tanács eh, joga csak intézményi, nem pedig anyagi. Ez azt jelenti, hogy nem vitatjuk azt, hogy a tanács költségvetését a parlament által lehet ellenőrizni. Problematikus viszont az, hogyha ezt a bizottságon keresztül kellene megtenni, ez a kérdés, a parlamenti jog kihatása a tanács pozíciójára, e, ezért sokkal kisebb, hogyha, mi az, hogyha a szerződés a tanács e, e, mentesítését nem írja elő, akkor az azt jelenti, hogy a tanácsnak csak kis joga van a költségvetési kérdésekben, és ez főként, ahogy ezt Rossi úr is elmondta, csak a nemzeti federális parlamentekre vonatkozik, nem, előtt, nem összehasonlítható ez az EU tanácsával, mert teljesen más feladatok rendelkezik a tanács, mint a többi federális kormány. Kérdéses azonban az, hogy a parlament joga a mentesítésre ezen eljárási szempontból kihat-e a tanács autonómiára, és megsérti -e az intézmény közé egyensúlyt. Az intézményes egyensúly elve az EU bíróság határozataiban is eléggé homályos, és ezt nem lehet úgy megmagyarázni, ne térnénk el a jogtól. A költségvetési ellenőrzés nem jelentheti az intézményes egyensúly megsértését. Itt, is, itt ismételten a demokratikus felelősség kérdése merül fel. Ez teleológiai szempontból nem lehet ezeket választani egymástól. Minden helyett a demokrácia elvét kell szemelteni az intézményes egyensúlyjal. Ez azt jelenti, hogy a demokratikus felelősségvállalás amellett van, hogy a parlamentnek legyen közvetlen ellenőrzési jogi. A demokratikus legitimitás, az utólagos költségvetési ellenőrzés a parlament joga, jogkörébe tartozna. Mindemellett egyre inkább végrehajtói szerepet is jelenbe kell venni a tanácsnak. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési jog döntő pozíció a végrehajtás ellenőrzésére. Nem döntő az azonban itt, hogy operatív tevékenységgel is foglalkozik el a tanács, mert az, hogy végrehajtó szerepe van a tanácsnak, már ez is feljogosít az ellenőrzésre. Mivel a demokratikus elvek nagyon fontosak, és ezért az intézményi jogköröket szigorúban kell tekinteni, és annak értelmében az Európai Parlamentnek joga van ahhoz, hogy külön mentesítse a tanácsot azzal is lehet érvelni, hogy a parlament előzési joga az exekutív tevékenységére korlátozott a tanácsnak, azonban itt nagyon fontos az ellenőrzés, és ez nem okozhat problémákat. A parlament szabályzatának 77-es cikkét lehet megemlíteni, melynek értelmében a tanács szerepét végrehajtóként tekintik, Ugyanakkor a szerződéseket is meg lehet vizsgálni. Ennek érdemében a tanács mindig nyilvánosan tanácskozik akkor, hogyha jogalkotásról van szó, és az azt jelenti, hogy a személyzeti, illetve épületköltségeknél nem lehet azt elönteni, hogy exekutív vagy legislatív szempontból alkalmazták a posztokat, tehát ezek nem gyakorlati jellegűek ilyen szempontból. Elméletileg a nagy költségek miatt a különbségtétel a végrehajtó, vagy a jogalkotói szerep között így megszűnik. Hadd tegyek rá az információs jogra, illetve arra, mi történik akkor, hogyha a mentesítést megtagadják. Santyi professzor azt, illetve Rossi úr is néhány dolgot már elmondtak, ezért csak röviden szeretnék erről szólni. A mentesítési eljárásban a bizottsággal szemben a parlamentnek átfogó információs joga van a parlament, a költségvetés azon bekezdéseivel kapcsolatban is, amelyeket nem közvetlenül a bizottság hajt végre, hogy ezt Rossi professzor is elmondta. Ebből kifolyólag a lojális együttműködés elvére szeretnék utalni, és erre építeném a lojális tájékoztatás jogát is, vagyis a bizottságnak meg kell adnia a szükséges információkat. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy, indirekt informá- egy, direkt információs jogot a külön mentesítéssel kapcsolatban. A kiegészítő jogok olyan mértékben követik a, a mentesítést, amennyiben azokra szükség van, ez idáig a azonban nem fogadnám azt el, hogy a tanács csak szóban, szóban válaszolna, illetve itt a, a szakbizottság előtt, ugyanis ez csak ak- akkor lenne megfelelő, hogyha lenne megfelelő alap a megfelelő parlamenti jog számára. A tanács feljegyzését figyelembe lehetne venni itt, amelynek során kötelezi magát ez, arra a tanács, hogy szóban és írásban is megválaszolja hozzá intézett kérdéseket. Hogy ez milyen mértékben lehet megfelelő, azt majd a végleges írásos nyilatkozatomban fogom majd kifejezni annak érdekében, hogy a tanács a javaslati jogát a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a bizottságon keresztül el tudja végezni. Itt azt vezetném le, hogy joga van ahhoz, hogy információkat szolgáltasson, akkor, hogyha lényeges információkra van szó. Azt, hogyha megtagadják a mentesítést, ugyancsak átfogóak, ezeket átfogóan megütöttek már az előttem szólók, és ezért csak néhány rövid megjegyzésem lenne. A másodlagos jog minden intézményt arra kötelez, hogy megfelelő intézkedésekkel hajtsák végre a parlamenti ajánlások. Ez mindenképpen olyan jog, amely a parlamentet megéleti, viszont ezt az Európai Bíróság korlátozta azáltal, hogy az intézmények dönthetik el, hogy mi célszerű parlament azonban absztrakt jogot nem követelhet a tanács mentesítésével kapcsolatban, ugyanis nincsen kötelező jogi hatású jogszabály a, ennek a megengedésére. Viszont a parlament kiegészítő információs jogokat követelhet, amennyiben az implicit joga a külön költségvetési mentesítésnek több információs jogat tartalmaz, mint a 319-es cikk, akkor az Európai Bíróságnak kell döntenie arról, hogy a parlamentnek valóban megvan-e a joga arra, hogy különre mentesítse-e a tanácsot. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm a megjegyzéseiket. Ja, vielen Dank, äh, Dr. Ant Pöhler, für Ihren Vortrag. Köszönöm szépen äh, Ant úrnak ezt az előadást. Nagyon sok kérdést fogalmaztak meg a kollégák, ezeket meghallgatjuk, mielőtt még a parlament jogi szolgáltat is meghallgatnánk, és utána pedig lesz majd egy általános vita. Tehát először most megengedem, hogy kérdezzenek a három meghívott vendégünktől, mielőtt a képviselőket felszólítanám, hogy szóljanak. Szeretnék arra utalni, Rossi úr, hogy a KONT szakbizottság eh, titkársága létrehozott egy külön honlapot a költségvetési rendelettel kapcsolatban. Hogyha nem találta meg ezt az oldalt, akkor minket is érdekelne az, hogy miért nem sikerült ezt megtalálni, hiszen mi mindenképpen az átláthatóságra törekszünk a költségvetési eljárás során, amely nem mindig annyira egyszerű a teológusok során sem. Köszönöm szépen ezek után. Szőrön Szendegár képviselő kért szót. Tak, øh, tak for tre øh, interessante... Øh, Köszönöm szépen ezt a három nagyon érdekes előadást. Igazából meg kell, hogy valljam, hogy nagyon sok mindent megvilágosítottak a, megvilágítottak a számomra. Soha nem az volt a kérdés a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban, hogy a parlamentnek közvetlenül a tanácstól vagy a bizottságtól kell megkapni az információkat. Számunkra ennek a jelentősége relatív, inkább valami más nagyon fontos, ami meghatározó szerepet játszik, az, hogy az Európai Parlamentnek joga van ellenőrizni azt, hogy hogyan használják fel az európai állampolgárok pénzét, tehát a költségvetést hogyan hajtják végre. Tehát a parlamentnek megvan ez a joga, Erről aztán lehet beszélni, hogy ennek a jognak, a jog meglétének utána mi a, a következménye, és hogy hogyan tudja a parlament a mentesítést megadni közvetlenül a tanácsnak, tanácsnak vagy sem, és arról is lehet vitatkozni, hogy a tanács kell, hogy a, az információt a parlamentnek eljutassa, vagy a bizottság, és így tovább, de a lényeg az az, és ezt alapvetően és határozottan kell megállapítani, hogy a parlamentnek megvan ez a joga. Viszont van egy kérdés, hogyha a parlament úgy dönt, hogy például az Európai Bírósághoz fordul, és ott keres eh, jogorvoslatot, már ami a dokumentumok eh, benyújtását illeti, tehát ugye kértünk a tanácstól a mentesítés keretében bizonyos információkat, tehát hogyha ezzel kapcsolatban a bírósághoz fordulunk, akkor mi a helyzet? A szakértőink azt mondják, hogy a bírósághoz le, lehet fordulni, nem mindig releváns, de azért lenne esélyünk a győzelemre. Érdekelne engem az önök véleménye. Tehát önök mit gondolnak, milyen, mekkora esélyünk van tényleg arra, hogy egy ilyen pert megnyerjünk? köszönjük a kérdéseket, és jöhet, összecsoportosítjuk tehát a kérdéseket. Andreasen asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szerintem inkább politikai jellegű konfliktusról van szó, mint technikai, szakmai jellegű konfliktusról. Ez a konfliktus tükrözi egyébként az Európai Unió most megélt válságát. Miről van itt szó? Ki és miért felelős ez a kérdés. És ami nem világos számunkra az az, hogy ugye kifelelős az Európai Unió költségvetéséért, kifelelős a mentesítéséért, mentesítés megadásáért, és kifelelős az európai adófizetőkért, az ő pénzükért. Hát ahogy elhallgattam itt a szakértőket, azért a szabályok, illetve a szerződések elég világosak. Konkrétan kimondják, hogy a költségvetés véglehajtásáért az Európai Bizottság felel. Természetesen több intézménytől kell bekérni az információkat, de ha megnézzük, akkor a végső felelősség, ez bizony a bizottságé. Szerintem a probléma mélyére kellene ásnunk. A probléma megoldása szerintem az lenne, hogy a bizottságtól kérjük a tanácsra vonatkozó információkat, ugyanúgy, ahogy azt a többi intézmény esetében tessük. Én felteszem a kérdést, hogy ugye mi ennek az értelme, hogy itt külön a e, tanácshoz forduljunk. Nem, hát nagyon egyszerű a megoldás. A bizottság az az intézmény, akihez fordulnunk kell ilyen esetben. Köszönöm szépen. Köszönöm a következő hozzászóló Ajala Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a szakértőknek. Tényleg nagyon-nagyon köszönöm ezeket az előadásokat. tulajdonképpen ketten közülük a mi gondolkodásmódunkat támogatták, de mindannyian segítettek abban, hogy az esetleges problémákat beazonosítsuk. Nem értek természetesen azzal egyet, hogy a költségvetés 0,33%-át itt emlegetjük, és hogy ez mondjuk annyira nem fontos, hát tudjuk mindannyian, hogy vannak kritikus helyzetek, én Rossi úrhoz szeretnék kérdést intézni, mert Rossi úr fogalmazta meg a legkeményebb állításokat, vagy hát hogy is mondjam, ugye a legnehezebb, általunk legnehezebben megvalósítható javaslattal élt. Eléggé nagy kihívást jelent ez számunkra, ő szinte megvédte a tanácsot a hozzászólásában. Én nem vagyok jogász, de azért azt gondolom, amióta én itt ebben a parlamentben dolgozom, nekem ez mindig, ez volt a tapasztalatom, hogy ami nincsen eh, világosan leírva, azt meg kell próbálni világosan írott formába önteni. Explicit módon ugye tudjuk, hogy a tanácsot is ellenőrizni kell, de ezt csak tudjuk, és nem feltétlen történik meg a gyakorlatban. De hát ugye az ellenőrzött intézmények válaszairól van szó. Ugyanebben a cikkben, ugyanerre a cikkre utalok, amelyre önök is, tehát itt a, ugye az szerepel, hogy a bizottság a felelős a költségvetés végrehajtásáért, de ugyanígy szerepel, hogy az ellenőrzött intézmények is ö, felelősek, és ugye a számvevőszék is vizsgálja ezt. Az ellenőrzött intézmények, vagy felügyelt intézmények, ez szerepel a spanyol szövegben, én nem tudom a német szöveg micsoda, de a spanyol szövegben többes szám van, tehát több intézményre szerepel utalás, és ez azt jelenti, hogy az intézmények között a tanács is szerepel. A számvevőszék ugye elkészíti a jelentését, tehát megvizsgálja az összes intézményt, és aztán a szövegben szerepel az is, hogy a tanács a számvevőszéknek válaszol, a számvevőszék felé számol el mondjuk tehát ez azt jelenti, hogy ez már némi előrelépés, mert a tanács ugye elfogadja, hogy reagálnia kell a számvevőszék felé, tehát a számvevőszéknek az információkat rendelkezésre kell bocsájtani. De itt már van egy picike lehetőség nekünk egyébként. És aztán vannak még bizonyos cikkek, a 317-esben ugye benne van, hogy vannak bizonyos kiadási tételek, ahol külön kell választani ezeket az intézményeket, nem csak a költségvetés végrehajtására vonatkozóan, hanem az, az ellenőrzés vonatkozásában is. És a 335-ös cikkben illetve a pénzügyi rendeletnek az 50-es cikkében is beszélnek az igazgatási kapacitásról. Itt megvédik a tanácsot mondjuk, tehát hogy a tanács dönt a saját igazgatási költségeiről, de ezek is ö, ellenőrzés alá esnek. A 324-es cikk az azt mondja, hogy az intézményeknek, többes számban, tehát a tanácsnak is, kötelessége az, hogy a saját magához tartozó költségvetést ugye hajtsa végre, és a felügyelete is megvalósuljon. Tehát én felteszem ezt a kérdést Rossi úrnak, hogy figyelembe vette-e ezeket a cikkeket, ezeket az elemeket is akkor, amikor kijelentette, hogy ki a felelős, hogy csak a bizottság a felelős, és a többiek pedig egyáltalán nem felelnek a végrehajtásért, mert én úgy gondolom, hogy azért ez így nincs leírva és a, a parlamentnek a mozgásterét ez egy picit javítja. Santi asszonynak nagyon megköszönöm az előadását, mert rengeteg utat nyitott számunkra, nagyon sok érdekes előadást javasolt, például, hogy még akár az Emberi Jogi Bíróságra is elmehetnénk és remélem, hogy európai szinten meg tudjuk ezt oldani. Ugye hát megvannak, mi eleve társjogalkotók vagyunk a tanácssal, és európai jogszabályokról döntünk, és aztán ott van az Európai Bíróság, tehát gyakorlatilag a jogalkotási folyamatnak mi adjuk így a két fő fontos pillérét. A kérdés az az, hogy ugye a tagállamok is fontos szerepet játszanak, tehát mondjuk a döntéshozatalban akkor ki a felelős. Évekig így jártunk el, hogy nem hogy a tanács elfogadta a mentesítést, mint hogyha nem lenne vele semmilyen problémája, tehát mindig lezajlott a mentesítési eljárás, és akkor egyszer csak előállt ezzel a tagadással, tehát nem állt a rendelkezésünkre, és így tovább elkezdett problémázni. Ezért is külön megköszönöm a szakértőasszonynak az előadását, eh, hogy elmondja, hogy már pedig a tanácsnak mindenfajta információt rendelkezésre kell bocsájtani. Kérdezem, hogy mondjuk a nyilatkozatnak eh, milyen eh, jogi értéke lenne, hogyha egy ilyet használnánk, vagy ezzel hogyan tudnánk előrébb lépni. Köszönöm szépen Ajala Szendernek, és Mulder úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a szakértők előadásait, és úgy találom, hogy ezek igen kiválóak voltak. Én nem vagyok jogász, és nem vagyok szakértő sem, de azért úgy látom, hogy itt kettő-egy arányban győzölt az utolsó két előadó. Azért ezt figyelembe kell venni egyetlen egy valamiben ért mindenki egyet, ez pedig az, hogy a tanácsnak az információt rendelkezésre kell bocsátani. Tehát ebben az összes szakértő egyetért mind a három. Az egyik legjobb példa erre, hogy gyakorlatilag itt akadémiai vitát folytass, folytattunk, de látszik, hogy a tanács még egy ilyen akadémiai jellegű filozófiai eszmecserére sem hajlandó eljönni. Hát hogyan lehet jobban illusztrálni, hogy a tanács magatartása milyen, mint ezzel, hogy meghívtuk, és akkor nem is küldenek senkit. Egész egyszerűen van egy olyan intézmény, amelyik a parlamentet nem veszi figyelembe. Demokratikus kötelességünk van, és ez gyakorlatilag itt most túl átléptek ezen. Egy, egy intézmény így járt el, hogy ezt egész egyszerűen észre sem veszi, figyelembe sem veszi, a parlamentnek semmilyen információt nem ad, és így tovább. De hát ugye itt üldögélünk a Rákutcában, ahogy a professzor asszony is elmondta, és nagyon jó ajánlásokat fogalmazott meg. nem felmerült a kérdés, hogy mi a másik két szakértő véleménye. Most akkor mit tegyen a parlament? A legkönnyebb megoldás az lenne, hogyha egyenest a bírósághoz fordulnánk, hiszen hogyha a bíróság meghozta az ítéletet, akkor pont vége a történetnek. Nem tudom, hogy érdemese küzdeni ezekkel az ülésekkel, minden évben megpróbálni élve, érvelni a tanács, hogy ezt elkerüljük, vagy a szakértőink azon a véleményen vannak, hogy tessék, az egyetlen megoldás, ami kivezet ebből a zsákutcából, az, hogy forduljunk a bírósághoz. Köszönöm szépen. Gájer úr. Ja, ich will, äh, Igen. Szeretnék gratulálni a tolmácsoknak, ugyanis az volt a megtiszteltetésem, hogy a saját anyanyelvemen hallgathattam két előadást, és ezek nagyon komplexek voltak, és ezért valószínűleg nagyon nehéz volt a tolmácsok számára, és ezért szeretnék nekik köszönetet mondani ezért, ezért a kitűnő munkáját. Nagyon eh, izgalmasnak tartottam mind a három előadást, és fontosnak tartom azt, amit Mulder úr is elmondott, az egyetlen egy olyan pont volt a három előadásban, ami egyezett, mind a hárman arról beszéltek, hogy információs jogunk van. Tehát ez kérem szépen a fő pont. Tisztelt kollégák, és Zörán pedig azt mondta, hogy milyen úton fogjuk majd ezt az információs jogunkat behajtani, esetleg egy kedves kis levélkét írunk a tanács főtitkárnak, amit persze barátságtanul majd figyelmen kívül hagynak, vagy pedig a felelős intézményt, vagyis a bizottságot folytjuk fel arra, hogy szerezze be ezeket a papírokat. Nos, a kérdés végezetül mégiscsak az, és ez már politikai jellegű, hogy a tanács így vagy úgy elszámoltatható-e a parlamenttel szemben, vagy sem. És találtunk egy olyan utat, amelyel most már folytathatjuk a munkánkat. A szerződés persze kristálytiszta, és Rossi professzor úrnak ebben teljes mértékben igaza van, de az Európai Unió mindenképpen egy dinamikus felépítésű és ez volt a kiinduló pont a jogászok részéről is, tehát nem lehet minden egyes kérdést egyértelműen lezárni. Én ezt te is, utaz, te is utaltál arra, és ebben igazad van, hogy nagyon sok európai bírósági határozat van döntéssel, ami ezt elmagyarázza, tovább magyarázza. Tehát nem akarom önt kritizálni, Rossi professzor úr, de mi mindenképpen a szerződések kiszületését szeretnénk, és ahol mi úgy gondoljuk, hogy pontosításra lenne szükség, ott megpróbálunk abba az irányba majd hatni, és a, mentesítés, a tanács mentesítésének kérdését úgy szeretnénk megvizsgálni, hogy a bizottsági bizottságon keresztül haladjunk, és úgy, szerezzük meg a költségvetés végrehajtásáról szóló dokumentumokat. Talán ez egy kivizető út lehetne. A tanács viszont, tehát nincsenek itt ma sem, azon a véleményen vannak, hogy tettek egy ajánlatot nekünk a tárgyalásokra a kölcsönösség elve alapján. Ezt elutasította a szabizottságunk ez idáig, és ezért a tanács a továbbiakban kitart az álláspontja mellett, hogy ők nem foglalkoznak velünk, addig, amíg nem ragálunk az ő ajánlatukra. Ezt meg is értjük ezt, de van egy kérdésem, hogyha az eljárás végén arra jutunk, hogy az információk alapján, amiket kaptunk, nem tudunk egyetérteni a tanács költségvetési eljárásával, akkor nem tudjuk őket mentesíteni. Hogyan ítélik akkor meg a szükségszerű következményeit a mentesítés hiányának? A szerződés igazából semmilyen fajta következményt nem mutat fel. Történelmileg ez úgy volt, hogy a 99-ben a Center Bizottság a mentesítés miatt lépett vissza. Ez egy precedens teremtő eset volt, viszont a szerződés azt nem mondja ki, hogy ha a parlament nem mentesít, akkor ez meg ez fog történni. És pontosan itt van az érdekes pont, hogy hogyan megy ez majd tovább, mert hogyha nem mentesítünk, akkor ön hogyan, önök hogyan ítélik meg az intézmény közi építményre ha, gyakorolt hatásokat. Köszönöm szépen, Greszle asszony. Szerintem a tanács tudta, hogy körülbelül ez lesz, most, most nem ezt most uh, ironia nélkül mondtam. Rossi úrhoz intézném a kérdéseimet. Mindaz, amit ön elmondott, azt elég gyakran hallom a tanács részéről, a költségvetési rendelet jelentést készítője vagyok. Nagyon sokáig eh, tárgyaltam a tanácsal a mentesítésre vonatkozó cikkek nem változtak, nem tudtunk semmiben sem megállapodni. A 353-as cikkről nem beszél, ez pedig az intézmények eh, igazgatási autonómiáját illeti. Ez az autonómia vonatkozik eh, ránk is, mint mentesítési partnerre. A 319, illetve a 300, 335-ös cikk között van ezért különbség. A parlament eh, megpróbált módosítókat megfogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy a kettőt össze vezesse, azt mondtuk, hogy vannak intézmények, és az intézmények velünk szemben dokumentumokat adnak át, amikre szükségünk van. A jelenlegi költségvetési rendelet cikke a szerződéssel egy, egy, egyetértve a bizottságról beszél, a bizottság mintesítéséről azért, mert korábban a bizottságnál volt minden számla, tehát minden számla a bizottság eh, költségvetésében. Tehát eh, a külön, eh, a külön könyvelés fejlődését már nem követte a század, és miért nem? Azért, mert az a szent testület, ahol a felszerződés változtatások történnek, nem foglalkoznak a költségvetési joggal, nem gondoltak arra, hogy a tanács, a tanács titkársága ezzel kapcsolatban semmit nem mondott, és ezért ez az egész állapot, az a változás, ami az Unióban történt, az nem tükröződik mindenben. 77 óta nagyon sok minden megváltozott, viszont ez nem tükröződik a parlamenti jogokban, például a költségvetési jogban, illetve a mentesítési jogban, sőt, mi több, a mentesítési jog a parlament jogkörébe tartozik a szerződés értelmében, tehát egy ilyen szakbizottság nem lehet ennyire pehjes, tehát szerződésben elismerik a fontos jogainkat, viszont a szerződésben foglalt jogainkhoz nem kapjuk meg az eszközöket. Tehát akkor mit kell itt tennünk? A kérdés az az, hogy az első kérdés a 335-ös cikk, hogyan lehet a 319-est és a 335-öst egyeztetni. Második kérdés. Elegendő el az, hogy azt mondjuk, hogy egy teljes szavazást tartunk a bizottságról, amikor mindenki ott van, és utána pedig lesz egy plusz mentesítés minden egyes intézmény esetében. Ez egyértelmű, ennek kell lennie, és minden ügynökség, minden testület eléggé nagy az állatkertünk, sok benne az állat, és ezért Tehát nem kell sok mindent megváltoztatnunk, hogyha egy plusz szavazást csinálunk, és akkor az egész uniónak adhatunk mentesítést, és amikor az uniót mentesítjük, illetve ezt megtagadjuk, akkor ott sok minden történhetne Európában. Tehát lehet, hogy ez fog történni, mert a bürokratikus csökkentés esetében nem lehet illúziókat kelgetnünk, ez egy bürokratikus eljárás. Nem, le, nem lehet az, hogy mindent a bizottság számláin helyezünk el, mert az azt jelenti, hogy minden intézménynél a könyvelési osztályokat fel kellene osztatni, oszlatni, és mindent a bizottság eh, kapna. Ez azt jelenteni, hogy plusz 5000 munkatársra lenne szükség a bizottságnál. Ez viszont óriási káoszt jelentene. A nagy dolgokhoz talán nagy lépésekre van szükség. A következő kérdésem. Szabályosság, szabályossági eljárást kellene végeznünk ismerjük ezt a szabályosági kérdést, ez a leg, igazából a legrosszabb kiadásokból ról van szó, amivel senki nem törődik. Most erre gondol? A gazdaságosság kérdésének mindenképpen szerepet kell kapnia, az arányosság elvének is szerepet kell kapnia. Ezek olyan fogalmak, amelyek nem igazán töltik el örömmel a jogászokat, én ezt tudom, de nem lehet elegendő azt mondani, csak, csak kipipáltuk, kipipáltuk a kipipálandó oldalt, tehát ez lehetne a, talán ez a szab, szabály, szabályszerűségi vizsgálat. Also bisher war mir nicht bewusst, dass nem is tudtuk ez idáig. Nem tudtuk azt, hogy a költségvetésben állatok is vannak, de hát ennyire széles körül az értelmezési lehetősége a jogi szövegnek. Ez a kérdés azonban nem a, nem a szakértőknek szól, csak egy kis humort szerettem volna csempészni az ülésbe ilyen sok kérdés után. Azt kérném, hogy a felszólalás sorrendjében válaszoljanak. Örülnék annak az időrövidsége miatt, hogyha 5-7 percben tudnánk megválaszolni a legfontosabb kérdéseket azért, hogy a parlamenti jogi szolgálatot is meg tudjuk még hallgatni. Gerne, vielen Dank. Köszönöm szépen, Anti, Antipöler úr válaszol. 5-7 perc kevés idő, azzal kezdeném ezért, hogy nagyon sok kérdés érkezett az információs jogról, Gája Zendegárd úr, Muller urak is erről kérdeztek. Hogyha a szerződést megnézzük, akkor két információs jogot kell megkülönböztetnünk. A 319-es egyes bekezdése bizonyos dokumentumokról beszél, más részről viszont a 319-es kettes bekezdés az általános eh, információs jogokról beszél. Itt a 319 per 2-es a legfontosabb, mert a szerződésből és a költségvetési rendeletből itt csak az tudok, hogy a bizottság kötelezhető erre. Én tovább mennék azonban, és úgy gondolom, hogy a többi felszólaló is ezt megérti. Azt mondhatnánk, hogy a kötelességet az együttműködésre ki kell terjeszteni, és ezért a többi intézménynek is meg kell adniuk az információkat, mert különben az információs jog a 319 per 2-es rendelkezése nem csak papíron maradna meg. Sikeresek lehetnénk akkor, hogyha specifikus dokumentumokról van szó az Európai Bíróság szempontjából, hogyha az információs jogokat megnézzük a 319.2-es esetében, akkor olyan intézményekről, akkor szerintem itt jó sikereink vannak már a bíróság előtt is. Nem tudnék itt százalékos arányot emlegetni, de szerintem elég egyértelmű az ez a kérdés. és körülbelül ezt javasolnám is. Azt javasolnám, hogy az információs jogokat valóban lehet követelni, és azt meg is kell tenni, hogyha erre szükség van. A második kérdés Gájer úr részéről milyen következményekkel járna a tanács számára, ha szóval nem kapna mentesítést. A bizalmatlansági szavazás nem kerülhet szóba, viszont a szerződési szerződésben azért vannak ennek következményei. A 319 per 3-as kimondja, a, hogy a szerveknek meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket, ez csak a bizottságra vonatkozik, viszont a szekunder jogban, tehát a költségvetési rendeletben ezt a, ezen a ponton tovább mennek, és ez minden intézményre vonatkozik, minden intézmény kötelező célszerű intézkedéseket tenni, és úgy gondolom, hogy ez jogilag követelhető is. A kérdés az, hogy mi szolgálja a célt, és itt az Európai Bíróságnak eléggé nagy melegelési köre van, de összességében, hogyha az intézmények nem lépnek fel, vagy egyeteműen nem megfelelően lépnek fel, akkor ezt a jogot követelni lehet, és egyébként eh, pedig mindenfajta politikai lehetőségek vannak még, ezeket már említették, de természetesen a következő tárgyalás során a mentesítési döntést ki lehet használni arra, hogy bizonyos engedményeket, illetve ígéreteket lehessen kapni. Ayala Sender asszony a 73-as tanácsnyilatkozat, nem tudjuk, hogy ennek a nyilatkozatnak milyen jogi hatása lehet. A parlament információs jogairól szól általánosságban. Ez nem vonatkozik különösképpen a parlament költségvetési információs jogaira. Ez egy általános információs jog. Meg kell ezt még jobban vizsgálnom, de az első becslésem szerint a dokumentum nem egyértelmű. Egyrésztről egyfajta gentleman's agreementről van szó, és ezt az Euróbíróság gyakorlat alapján is levezetett, hogy ez nem kötelező érvényű, és a tanács nyilatkozat valahol a gentleman agreement, illetve a secondary jog között van, ez egyfajta nyilatkozat a bizottság részről, egy közlemény, ez már ki fejezi azt, hogy a tanács kötelezve érzi magát a kérdés azonban az, hogy ez a, informát, ez a jogi kötelezettség mennyire vonat, milyen mértékben vonatkozik a tanácsra, hogy ez írásbeli vagy szóbeli formában, csak a plenáris előtt kell megjelenni, vagy a szabizottság előtt is, ez, ez további vizsgálatot igényel. A következés a szabályszerűség, a jogszerűség, jogszerűség vizsgálata. Ez nem jelenteti azt, amit már korábban is elmondtam az előadásomban, hogy a költségvetés rendelet e- elvejtés és magába foglalja a kiadások gazdaságossága, és pontosan az az a pont, ami önöket érdekli. Ezt mindenképpen meg kell vizsgálni akkor, hogyha kételj van azzal kapcsolatban, hogy a kiadásokat nem gazdaságosan, vagy a többi elvnek megfelelően, e, nem, nem az elvnek megfelelően e, adták ki. Köszönöm szépen. Thank you. Alors, je vais reprendre les questions dans l'ordre qui ont été... Én is abban a sorrendben reagálnék a kérdésekre, eh, ahogy elhangzottak, milyen nyerési esélyeink vannak. Nyilván nem fogok prognózisokba bocsátkozni, mert eh, veszélyes eh, lenne. Annyit azért elmondhatok eh, ezzel a témával kapcsolatban, nem tudom ki mondta, Eh, hogy ez egy politikai kérdés, és valóban ez egy politikai kérdés, és eh, amikor eh, kétértelmű a szerződés, akkor nyilván politikai értelmezések is születnek. Nyilvánvaló, hogy a bíróság jogalkotás politikája, illetve joggyakorlat politikájától fog függni a döntés, ha sémában gondolkozunk, akkor korábban az Európai Bizottság sokkal inkább hajlott a bírósági érvek felé, aztán később, bocsánat, a parlamenti érvek felé, aztán később ez megváltozott. Itt nagyon érzékeny érvek vannak, 90-es évek óta már érzékenyebb téma ez. A bizottság a tanácsokat, tanácsot például arra kérte fel, hogy legyenek szankciók a deficit szabályokat megszegő országokkal szemben, és ehhez képest a bíróság eh, az arra jutott, hogy a tanácsnak nincsen eh, kötelezettsége, hogy kövesse a bizottság ajánlásait, viszont nincsen joga arra sem, hogy eh, rávegye a bizottságot, hogy megváltoztassa az ilyen jellegű ajánlásokat. Tehát itt is van egyfajta egyensúlyi helyzet eh, alakult ki, és hát én nem nagyon szeretnék ennél jobban belemenni részletekbe. Na most, hogyha a, az egyensúlyi szabályt nézzük, vagy az egyensúlyi szellemiségét, akkor a parlamentnek kéne igazat adniuk, de ez mondjuk az információs jogra egyértelműben levezethető. Ami az individualizált zárszámadást illeti, ott nehezebb becslésekbe bocsátkozni. Fenntartásokkal kell kezelni az eddigi joggyakorlatot. Következő dolog. Nincs itt, aki kérdezte a kérdést az Európai Bizottság felelősségéről, eh, hogy az egyértelmű-e? Nem, nem egyértelmű, mert eh, a szerződés egyébként kétértelmű szövege és a másodlagos jog, illetve a gyakorlat között azért elég komoly eltérések vannak, tehát eh, nem lehet azt mondani, hogy egyértelmű az, hogy az Európai Bizottság lenne az egyetemes, illetve az elsődleges, vagy gyakorlatilag kizárólagos felelőse az európai költségvetés végrehajtásának. Nos, ami pedig a szokást illeti, a szokás az elfogadott dolog az európai jogban, a szokás kialakulása ugyanis a nemzetközi jogot előre viszi az európai jogban, a szokásra egyébként kevésbé van szükség, bocsánat, az európai jogban a szokásra kevésbé van szükség, mint a nemzetközi jogban, az az európai ehhez képest inkább írott, de ennek ellenére az Európai Bíróság szokott hivatkozni a szokásokra, és ezekkel támasztja alá az általános jogelveket, főleg akkor alkalmazza a szokásra való utalást, hogyha kétértelműek a szövegek. Általános jogelvekből fog kiindulni egyébként szöveg kétértelműsége esetén. hogyha a tanács eh, visszautasítja az adatok közlését, illetve az anyagok átadását, akkor mi ennek a következménye? Hát sajnálatos módon semmi gyakorlatilag. Nyilvánvalóan lehet média akciót indítani a tanács ellen, eh, tehát ahogy a joghallgatóknak is mondjuk, e, ennyi a jog, és aztán e, nyilván, hogyha az államot elmarasztalja a bíró, akkor mit lehet tenni? E, nyilván a rossz hiszeműséggel szemben nagyon nehéz fellépni, tehát a priori azt mondom, hogy nincsen, nincsen következménye. Persze lehet a sajtót felhasználni, a közvéleményt felhasználni, szövetséget kötni a bizottsággal a tanács ellen. Ezen eszközökön kívül hát nem nagyon lehet rákényszeríteni a tanácsot arra, hogy átadja ezeket a, az adatokat, illetve dokumentumokat. Azt hiszem, hogy ennyi kérdést kaptam. Ja, vielen Dank, madame. Köszönöm szépen, a professzorasszonynak, utolsóként pedig Rossi professzor úr válaszol. Köszönöm szépen a viszonylag kedves fogadtatásomat az álláspontom ellenére. Valóban, hogyha megvizsgáljuk a kérdéseket, akkor azt használhatjuk, hogy a, a többször felmerül ez a kérdés, hogy az Európai Parlamentnek van-e információs joga, és itt sem voltam egyetem. A második kérdés, az egyetemi voltam, amit a Dán kollega kérdezett az Európai Bíróságról, hogyha a tanácsot fogják perbe, akkor biztos veszítenek. A bizottság esetében nem vagyok annyira biztos, viszont nem biztos, hogy jó az, hogyha a bizottságot viszik bíróság elé, hiszen nincs szükség a tanács szempontjából kölcsönösségre, hiszen a tanács a szerződések által egy mentesítési javaslatot mondhat ki, és ezt erre utaltam a kollégáik utazási gyakorlataira, amely nem mindig ebbe a kompetenciába tartozik. Tehát lehetne ez eléggé jogi is, hogyha megválaszolom a többi kérdést, és, a, és kitennék az előttem szólókra és nem egyértelmű az, hogy az elsőleges jogi rendelkezésekből, vagy a szociogazdasági változásokból kifolyólag egy óriási lépést tehetnénk, és ugyanakkor azt, hogy egy 73-as nyilatkozatról beszélünk, amelyet akkoriban azért tettek, mert a parlamentnek a, akkor még nagyon kevés joga volt. Én pontosan az ellenkezőre jutnék, mégpedig arra, hogy a 73-as nyilatkozat egy soft law volt, és igazából már tájtalanná is vált, mert az Európai Parlament most már a szerződések által nagyon sok jogot kapott, és ez a nyilatkozat most már feleslegessé vált. A fő kérdés az az, hogy milyen következmények vannak. A válasz az az, hogy nincs jogi következmény, tudatosan nincsen jogi következmény. Ezt önök meg is érthetik akár, hiszen ez egyfajta visszalépést jelenthetne. Itt is fel kell ismerni azt, hogy önöknek a bizottságra van hatása közvetlenül. Nem le, a tanácsot nem visszaléptetni, a bizottsága szemben lehetnek következmények. Tehát pontosan ezért így van ez a mentesítési eljárásban. Bizonyos mindenkinek adhatnak mentesítést, bizonyos kérdésekben kérhetnek információkat. A szerződésben ezek le vannak szögezve, az intézménynek erre reagálniuk kell a bizottságon keresztül. A harmadik következmény pedig az, hogyha annyira rossz volt a költségvetés végrehajtása, hogy nem lehet mentesítést adni, akkor plusz egy, be, be kell nyújtaniuk egy bizalmatlanság indítványt is, a Szanter bizottsággal szemben ez fontos volt. Minden tiszteletem az önöké, de szeretnék hangsúlyozni azt, hogy az Európai Unió továbbra is két pilléren alapul, a, az Európai Unió tanácsa a demokratizáció által mindenképpen meg van említve a szerződésben. Az egyik pillér, az nem jó, hogyha az egyik pillér a másik ellen támad, és ezért ezt el kell fogadni, és ezért mindent a helyén kell kezelni, és a német képviselőnek is mondom itt előttem, hogy én megértem azt, amikor politikaiokból ki akarják ezt használni a saját érdekükben, viszont ez az önök ügye az, hogy megvizsgálják azt, hogy milyen mértékben lehet ezt a játszmát játszani. Az utolsó kérdés, ezt most passzolom ma, hogy a 335-ös és a 319-es milyen viszonyban állnak egymással. Ha jól tudom, a 335 ötösnek teljesen más a funkciója, ez a külső képviseletét szabályozza a szerveknek, és csak szélre nem tette azt a koncepciót, hogy az egyes szervezetek szerepe az intézményes egyensúlyban, nem tudok most erre válaszolni, de az elkövetkező két hétben mindenképpen megkapja majd a végleges írásos jelentésemet, és erre is utalni fogok majd. Nagyon sokat tanultam a mai során, érveimet el fogom nézni, és remélem, hogy egy nyílt vitát lehet folytatni majd jogilag erről és remélem sikerült hozzájárulnom a mai rendezvény sikerességéhez. Uh, Köszönöm szépen. Rossi úr megjegyzése, hogy mégiscsak barátságosan fogadtuk önt, hát mi eszmecserét szeretnénk, különböző érveket szeretnénk meghallgatni, ennek semmi köze a barátságosságnak. Azt is megjegyezte, hogy a tegnapi szavazásunk a tanács mentesítésének elhagyásáról vezetett ahhoz, hogy a tanács nem jelent meg ma itt, de már korábban sem kaptunk a tanácsra semmilyen visszajelzést, tehát lehet, hogy a döntésünk független attól, hogy most eljöttek-e vagy sem. Meg kell még hallgatnunk az Európai Parlament jogi szolgálatának nyilatkozatát. Ricardo Passos szeretné megkérdezni arra, hogy mondja ezt el, és utána még egy végső körben a kollégák még egyszer kérdezhetnek, szólhatnak. Yeah, I know, but uh, uh Sajnos uh, Ayala Sender asszony mikrofon nélkül beszél, így a erre adott válaszokból kéne rekonstruálni a beszélgetést, ami elég nehéz. Sorry. Továbbra sincs mikrofon. I know. Mr. Passos, Ricardo Passos úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, azt hiszem, hogy rengeteg jogi érvet hallottak. Nyilvánvaló, hogyha jogászokat hívnak meg, akkor ez fog történni. Igen, nagy esélyük lesz erre, és arra is, hogy eltérnek a vélemények egymástól. Az én véleményemet már nagyon régóta ismerik ebben a kérdésben. Úgyhogy nem fognak most megdöbbenni, ha én azt mondom, hogy engem nekem jobban tetszik az, ami eddig történt, legalábbis a parlament oldaláról, mert ez annak az eredménye is, hogy mi milyen tanácsokat adtunk önöknek már a elmúlt időszakban. Ettől függetlenül szerintem nagyon hasznos volt, gondolom önök is ezen a véleményen vannak, meghallgatni a szakértőket, több különböző megközelítést meghallgatni, én is nagyon ér- nagy érdeklődéssel figyeltem, követtem az előadásokat. Azt hiszem a háttérre nem kell visszatérnem, mert mindenki tudja, hogy mi ezeknek az eseményeknek a háttere. A válságra többen hivatkoztak, hát nem tudom, hogy milyen válságot lehetne mondjuk itt megemlíteni. 2009 óta zajlik a vita, vagy gyakorlatilag a Lisszaboni szerződés óta. A tanács oldaláról ez jobban látszik egyébként hiszen most már a tanács intézményként is létezik, intézményesítették, ami korábban nem így volt, és ez még tovább bonyolította az ügyet a, az Európai Parlament legitimációja forog itt kockán a mentesítési eljárásban. Voltak pro és kontra érvek arról, hogy a parlamentnek most akkor van-e joga külön mentesítésről dönteni a tanács esetében. Én csak három érvet emelnék ki ezek közül. Először is fontos megemlíteni, hogy az Európai Parlament szerepe azért más volt. Valaki utalt is erre az elején. Tehát ugye azt mondták, hogy egy, először csak a tanács adhatott mentesítést, és aztán 90, 1970-től léphetett a parlament, és utána 1975-től meg csak a parlament adhatott mentesítést. Tehát azért ez azt jelenti, hogy a parlament szerepe bizony fejlődött a mentesítés témájában itt történtek változások. Mi is az a három érv, amit ki akartam emelni, ez mind a három a mentesítést támogatja, tehát hogy mi adjunk a tanácsnak mentesítést. Az egyik a 319-es cikk elemzése. Nem önmagában, vagy így kiemelve a 319-es cikket, hanem a 317-essel együtt, vagy arra hivatkozva, tehát így elemezve ezt. Ez volt az egyik, a másik a másodlagos jogszabályok, és ugye a jogalap arra, hogy különmentesítést lehessen adni, és még egy érv a mentesítésről, mert ez a képviselet ti demokrácia alapelve, illetve abból vezetik le, az átláthatóság és a jó kormányzás is ide tartozik. Tehát ez a három fontos érv. Az első érv a 319-es cikkel foglalkozik tehát. Itt én mondjuk az érvelést egy pontban azért kritizálnám, különösképpen Rossi úr Rossi professzor úr érvelését. Nem, hát szerintem nem értelmezhetjük nagyon elszigetelten és betű szerint, csak a betűhöz ragaszkodva a 319-es cikket. Az igaz, hogy ez a cikk megemlíti, hogy a tanácsad mentesítést a bizottságnak. Tehát az egész mondatot el kell olvasni, ami ebben a cikkben szerepel, és ez úgy néz ki, hogy az Európai Parlament a tanács ajánlása alapján mentesítést ad a bizottságnak a költségvetés végrehajtása tekintetében. Tehát ezt az egész mondatot, és ezt a részt is, hogy a költségvetés végrehajtása tekintetében, ez egy nagyon fontos megjegyzés, hogy része ennek a mondatnak. Azért, mert a költségvetés végrehajtása is változott. Ezért gondolom, hogy nem emelhetjük ki egyedül a bizottság szót ebben a mondatban, tehát hogy nem csak erre kell koncentrálni itt a költségvetés végrehajtásáról is, hogyha elgondolkozunk, akkor ugye itt el kell mondani, hogy most már a költségvetésnek csak a 10%-át hajtja végre közvetlenül a bizottság. Ez azt jelenti, ahogy Gressle asszony is mondta, megváltozott a helyzet. Tehát még egyszer, a bizottság csak a költségvetés 10%-ának a közvetlen végrehajtásáért felelős, a költségvetés 80%-át más intézmények vagy harmadik felek hajtják végre. Tehát a 319-es cikknek ez a kijelentését, ez a kijelentése azért nem ennyire egyszerű, nem lehet csak így betű szerint értelmezni. Persze a költségvetés végrehajtására vonatkozik, tehát ezt kell figyelembe venni, és ezt egyfelől figyelembe vesszük, plusz a 317-es cikk kettes bekezdését illetve ennek fényében is értelmezni kell a 319-es cikket. Tehát mit mond a 317 per 2? a rendeletek, mint a költségvetési rendelet fel kell, hogy sorolják a felelősségi köröket és konkrét feladatokat minden egyes intézmény esetében, már ami a saját költségvetés végrehajtását illeti. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési rendelet, ami ugye nagyon világosan fogalmaz, és ez az én érvelésem második része, a költségvetési rendelet nagyon világosan fogalmaz, és a külön megadott mentesítéseket támogatja. Itt van az 50-es cikk, és azt mondja, hogy a bizottság ugye átruházza ezeket a hatásköröket, a költségvetés végrehajtására vonatkozó hatásköröket az érintett intézményekre. És akkor itt van még a 146-os cikk kettes bekezdése, ami konkrétan arra hivatkozik, hogy a parlament a mentesítés megadásakor meg kell, hogy vizsgálja a számvevőszék éves jelentését a válaszokkal együtt, amelyeket az intézmények ugye benyújtottak. És akkor ott van a 147-es amiben benne van, hogy a bizottság és a többi intézmény, tehát többes számban meg kell tegyék a megfelelő lépéseket, hogy a parlament a mentesítést el tudja végezni. Tehát, hogyha ezeket a rendelkezéseket mind egybe vesszük, akkor a parlamentnek igenis határozott és nagyon stabil alapja van arra, kiindulási pontja van, hogy folytassa ezt a tevékenységet és külön mentesítést adjon. A harmadik érv, az szerintem egy alapvető érv, amit eddig nem merítettünk ki még egészen. Itt a Lisszaboni szerződésről van szó, és az új rendelkezésekről, amelyeket szintén említettek azért a jogi szakértők egy picit. A parlament álláspontja a Lisszaboni szerződés kapcsán eltért az önökétől mi jogközösségben hiszünk, ebből indulunk ki, és a jogközösség a reprezentatív demokrácia elvén nyugszik. Itt a döntéseket a lehető leg legátláthatóbban, legnyitottabban az állampolgárokhoz, állampolgárokhoz legközelebb hozzák meg. Tízes cikk harmadik bekezdés, erre önök is utaltak, de kapcsolódik egy másik cikkehez az elfhez a szerződésben. Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, ez pedig a jó irányításra, jó kormányzásra vonatkozó elv, 15-ös cikk 1-es bekezdés, előírja, hogy a jó irányítás vagy jó kormányzás támogatásának céljából az intézményeknek a lehető legnyitottabban kell elvégezniük a munkájukat és ennek vannak költségvetési következményei, költségvetés végrehajtási következményei, mert ez egy átláthatóságra vonatkozó elv, ami a pénzügyi, a költségvetési rendelet 29-es cikkében szerepel. Itt azt, azt írják, hogy a költségvetést az átláthatóság elvével összhangban kell megvalósítani. Tehát hogyha az Európai Unió működéséről szóló, szóló szerződést összekombináljuk a Lisszabonival, összekombináljuk a költségvetési rendelettel, akkor ez a 319-es cikk értelmezését teljesen másképpen világítja meg, és a mentesítési folyamatot is másképp, más fényben tünteti fel. Plusz itt van a közpénzek fogalma, az Európai Bíróság nagyon szigorú volt ezzel kapcsolatban és a, bizot, a bíróság nagyon szigorú volt ezzel kapcsolatban, és elismerte, hogy az adófizetőknek bizony joga van arra, hogy tájékozódjanak az EU-s pénzek felhasználásáról. Joguk van tehát ellenőrzést gyakorolni, felügyeletet gyakorolni a költségvetés végrehajtása felett. És így Saltié professzorral értek egyet, hogy egyes egyedül az Európai Parlament segítségével tehetik ezt meg, mert az EP az egyetlen intézmény, amelyet közvetlenül az állampolgárok választanak. Szerintem ezzel le is zárhatjuk az ügyet. Elég érvünk van a tarsolyunkban, hogy a parlament álláspontját alátámasszuk, és a lelege dáta elvet, tehát ahogy amit a törvény előír, ezt az elvet fel tudjuk használni, erre tudunk támaszkodni. A jogi szakértők tájékoztatásául mondom, hogy a parlamenten belül ez volt a gyakorlat, és több különböző mentesítési alkalommal ezt alkalmaztuk, minden intézmény elfogadta a parlamentnek ezt az érvelését, kivéve a tanácsot. Ennek a szakbizottságnak az elnöke már írt az érintett biztosnak. És a levélben megkérdezte, hogy mi a bizottság álláspontja az ügyben. Szemet a biztos úr nem is olyan régen, 2001 november, 2011, bocsánat, mondja az előadó, novemberében válaszolt. A válaszban szerepelt, hogy az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy most már nagyon sok éve ad a parlament mentesítést több intézménynek, és ezt az eljárást a tanács soha nem kérdőjelezte meg. Tehát ebben az értelemben kívánatos, hogy a jövőben is ugyanígy járjon el a parlament, folytassa ezt a mentesítési eljárást, különösképpen annak fényében, hogy a Bizottság, hogy a bizottság így jár el a költségvetés végrehajtása esetében más intézményeknél is. Ezt ugye én ezt válaszolnám azoknak, akik azzal érveltek, hogy minden a bizottságon keresztül menjen. Nem, a bizottság felelőssége a költségvetés végrehajtására vonatkozóan bizony korlátos. Elnök úr, ha megengedi, akkor azzal zárnám, hogy arra a három-négy kérdésre, ami elhangzott, nagyon röviden válaszolok. Ugye a szakértőknek tették fel. Bizonyára mindannyian tudják, vagy hát értik, hogy én arról nem nagyon tudok beszámolni, hogy most akkor fellebezni kéne, vagy hogy mármint, hogy fordulnunk, a bírósághoz kellene fordulnunk, hát megértik gondolom a fenntartásaimat ezzel kapcsolatban. Ez egy olyan téma, amelyet meg kell beszélnünk alaposan, de nem most van ennek itt az ideje. A többi kérdésre röviden tudok válaszolni. Az egyik, hogy van-e kutüm, tehát van-e egy ilyenfajta szokás, ami kialakult, Satyé professzor asszony szerintem itt egy picit messze megy, nem tudok vele teljesen egyetérteni. Tehát ebben az esetben, a mentesítésnek ebben az esetében azért nem lehet kialakult szokásról beszélni. A nemzetközi közjogban ez egy nagyon-nagyon erős fogalom, és azt hiszem, hogy ezt nem lehet itt alkalmazni. Ami azt illeti, hogy ugye ez a bizonyos megállapodás a tanács és a parlament között vajon jogilag kötelező érvényű-e? Szerintem szintén nem most, vagy nem ebben a kontextusban kell erre választ adni. Miért? Mert ez a fajta megállapodás, amelyre utaltak, ugye nem vonatkozott a költségvetés végrehajtására egyáltalán. Ez csak a költségvetés létrehozására vonatkozott, nem pedig a végrehajtásra. Úgyhogy Hát, hogy ez jogilag kötelező-e, nem tudom, én jogi szempontból azért jogi kötelező érvényűnek tekintem az ilyen megállapodásokat, amennyiben ez a felek határozott szándéka. Tehát lehet, hogy jogilag kötelező érvényű ez a megállapodás, de a mentesítésre nem vonatkozik. És aztán volt még egy kérdés, ugye a mentesítés következményei, tehát hogy megadjuk, nem adjuk, stb. Én értem a véleményüket, és egyet is értek, tehát hogy nincsenek ennek jogi következményei. Semmifajta jogkövetkezménye nincs a mentesítés megtagadásának. Nem jogi, hanem politikai következményei vannak ennek. Köszönöm szépen, elnök úr, és bocsánat, ha sokat beszéltem. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Passos úrnak ezt a nagyon fontos összefoglalót, és akkor most az általános vitát megnyitom, vagy ha szeretnék, akkor kérdéseket intézhetnek a szakértőkhöz, a hátralévő időben, majd eldöntjük, hogy mennyi idő jut a rövid válaszra, hogyha több eh, kérdés érkezik. Először Ajala Szender asszony szeretett volna újra kérdezni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, nagyon röviden egy apró megjegyzés Rossi professzor úr által elmondottakhoz. Illetve ugye az a kapcsolatban, hogy ígért nekünk egy eh, tájékoztatást. Tehát a liberálisok frakció honlapja, frakciójának honlapján kívül meg lehet nézni a bizottság honlapját, a többi frakció honlapját, mert ott is rengeteg vélemény van ugyanebben a témában. És csak a dokumentumban csak a liberálisok honlapjára utal, a többire nem. Én ezt, ezt egy picit ezen csodálkoztam. Ezért mondom, hogy a többieket is érdemes megnézni. Itt van aztán az én jelentésem is, és mindent meg lehet találni egyébként a mi szakbizottságunknak az internetes honlapján. Kreszle asszony. Egy kérdésem lenne Rossi úrhoz a kölcsönösség kapcsán. Ezt a kölcsönösséget azért tagadtuk meg, mert nem állunk egyen rangon hír. A tanácsnak csak egy ajánlást adhatunk. az ajánlásainkat az alapján bírálja el a tanács, hogy tetszik-e neki vagy sem. Tehát igazából mit, mit, mit jelent a tanács ajánlása? Az volt a tapasztalatunk, hogy az ajánlások csak ajánlások pont. Hogyha ezzel kapcsolatban nem tudom, mit tud mondani, mert jó lenne, hogyha el tudnak jutni ebben a kérdésben. Van egy táblázatunk, Különböző módosítók vannak itt a mentesítéssel kapcsolatban, ezzel lehet bemutatni azt, hogy hogyan alakult ki a jogi pozíció. Vannak parlamenti indítványok, tanácsi módosítók is vannak, bizottságiak is, és nem tudtunk semmiben sem megállapodni, és ezért a régi szövegben maradtunk meg. Ezt el fogom önnek e-mailben küldeni, mert fontos számunkra az, hogy tartósan változzon ez a helyzet, és arra kérnénk, mindannyiukat arra kérnénk, hogy a munkájuk során a jogi munka is ezt vegyék figyelembe, és mivel két német professzor van, itt szeretném elmondani azt, hogy gondolom, hogy a német jogi szemlélet sok problémát okoz Európában. Túlságosan kevés a konkrét pont a problémáink szempontjából és az a részletes munka szempontjából, amit mi itt végzünk és ezért örömmel hallgattam meg önt, és nagyon fontos az, hogy a jog a európai szinten a problémával együtt fejlődjön. Elnök, köszönöm szépen. Lenne nekem is egy kérdésem. Először azt kérdezem, hogy hát nyilván, nyilvánvalóan mások nem kérnek más szót, ezért azt kérdezem, hogy Rossi professzor úr, ön beszélt a német szövetségi állam jogi értelmezéséről, mint federális államról, a Bundestag és Bundesrátról is beszélt. Ha jól értelmezem én, a Bundesrát költségvetése részét képezi a szövetségi költségvetésnek, és van egyfajta autonómia, azonban a Bundestag illetékeség körébe tartozik az, hogy megvizsgálja azt, hogy a Bundesrat megfelelően járta el a költségvetésekkel, és pontosan erről van szó a mi esetünkben is, hiszen ezt a jogot mi adottnak tekintjük, viszont a kérdés az az, hogy de facto gyakorolhatjuk-e ezt. Ez egy olyan kérdés, amit, hogy gyakorlatban is gyakorolhatjuk ezt a jogunkat, és ezzel kapcsolatban szeretném az ön véleményét megkérdezni, hogy ez a fajta jogi analógia hogyan alkalmazható itt, mert fordítva Antpöler úr egy nagyon fontos pontot emelt ki, mint pedig az ellenőrzés kérdését, például hogy a tanácsot a nemzeti parlamentek is ellenőrizhetnék, mint EU intézményt, és itt a Bundestag költségvetés bizottságának elnöke, illetve az e- költségvetési ellenőrzési bizottság elnöke is elmondta azt, hogy a tanács költségvetési ellenőrzési esetében nem látnak lehetőséget, tehát a 27 tagállamból egy, tehát kimondta ezt, tehát ők nem látják azt, hogy demokratikusan ellenőrizhetnék a tanácsot, és ezt ha gyakorlati példák alapján ez a te áll, eh, tehát hogyha elméletileg egy tagállam új ö, repülőteret építene, és nagy lenne a késlekedés, akkor a nemzeti parlament felléphetne. Viszont, hogyha elméletileg a tanács egy új épületet építene, és illetköltség alakulna ki, késlelem lenne, akkor a kérdés az az, hogy ki felel ezért. Nem lehet az, hogy egy jogmentes ellenőrzésmentes térben mozogjanak. Lehet, hogy talán ön jogi szempontból erre választ tudna adni. További kérdéseket nem látok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ki kíván még a szakértők közül szólni. Um, die... A jelentéskészítő megjegyzését nem értettem. A liberále webseite äh, ist mir nicht bekannt. Utaltam a dokumentumomra. Nem talált. Lehet, hogy egyfajta kis félreértésről van szó. Objektívan jártam el mindenképpen, ahogy az a tudományos szempontból fontos. Második megjegyzése, mindenképpen érdekel a táblázata, ezt mindenképpen meg fogom vizsgálni. A kölcsönösség kérdése. Hát itt nem értek önnel egyet. Én kiinduláspontként az ajánlás, az ajánlás. Ez nem kötelező jelleg, hogy a tanács ajánl, hogy a, ajánlja, hogy a bizottságnak adják meg a mentesítést, ezt el lehet fogadni, vagy nem, viszont hogyha azt mondja a tanács, hogy ne fogadják el a mentesítést azért, mert az Európai Parlament nem tartotta magát a költségvetés végrehajtásakor a előírásokat, akkor én úgy gondolom, hogy egyfajta kölcsönösségre van szükség, mert különben egyfajta filozófiai problémába ütközünk, ki felügyeli az őröket. Ezt a kérdést meghagyom önöknek, úgy gondolom, hogy egyetlen egy szakbizottság sem tudja ezt pozitívan megvizsgálni, és még hogyha a kétekedősebb, akkor is meg kell vizsgálni ezt, hogy ennek milyen hatása lehet kívülre nézve. Az információk fontosak, már csak azért is, mert az Európai Számövőszéknek is van egyfajta információs illetőségi köre, megvizsgálhatják ezt, és ez alapja lehet a tanács ajánlásainak. Az Európai Parlament és a tanács viszonyat, a Bundestag-Bundesrat analógia, mindig is szembe kell néznünk eh, azzal, hogy ezek nem összehasonlítatok, ezt tudom is, de úgy gondolom, hogy mindannyian egyetetünk abban, hogy eh, a föderális struktúra egyfajta módon leképeződik a struktúrákban az EU-ban is, még hogyha nem is összehasonlító egy az egyhez ez. Második megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Elnök úr, nem is akartam azt mondani, amikor ezt nem is erre akartam utalni e- ezzel a párhuzammal. Nem információs bázisként kell ezt értelmezni, hanem úgy, hogy meg lehetett tagadni a mentesítést. Tehát a Bundestag megtagadhatja-e a Bundesrátnak a mentesítést, és mind a német, mind pedig az európai kontextusban úgy vélhető, hogy ez nem megengedhető, nem szabad ezt megengedni. A mentesítés kedvezményezettje mindenképpen a bizottság, illetve a német szövetségi kormány marad. A Bundestag megtagadhatja a ö, mentesítést azért, mert a Bundestag nem megfelelően járt el. Lehet, hogy nem annyira jó az a példa, mert a Bundesratnak nincsen végrehajtó szerepe, mint aminek igazából van a tanácsnak, ami persze kicsit csökkent a Lisszaboni szerződés óta. A költségvetés szempontjából nincsenek pontos adatok a fejemben, de mindig sok a Bundestagnak lehetőséggel kell rendelkeznie arra, hogy megkapja az információkat a Bundesrat költségvetésével kapcsolatban, és ez vonatkozik a Európai Parlamentre is utolsó pontom, láttam valóban ezt, és Anpoller úr is elmondta ezt, én csak mellékesen egyeztem meg, De hát igazából nem láttam annak lehetőségét, hogy a nemzeti parlamentek a, a tanács költségvetés végrehajtásával valóan részt vegyenek. Antpöller úr ezt egyetemben felvezette. Ebben az értelem egyetetek Sátyi asszonyjal abban, hogy az Európai Parlament itt a mértékadó szerv, de természetesen a jogi és politikai következmények kapcsán sem szabad illúziókat kergetnünk. Egy kormányképviselőt nem lehet visszaléptetni azért, mert az ő területén a tanácsban nem megfelelően hajtották végre a költségvetést, vagy például a tanács épületei esetében ez nem lehetséges, ez politikai kérdés, és megint a trivialitásoknál vagyunk. Önök a profik ebben, önöknek kell a sajtóhoz menni bizonyos témákkal, és Na, de nem tudom, hogy mennyi elemére vezető ez. Köszönöm szépen. Antpöler úr, nagyon rövid leszek. Először is a módosítói táblázat, amiről beszélt, az megvan az én dokumentumaimban. Ezzel már foglalkoztam a 84. oldalon, amennyiben ez érdekli. További megérzés a kölcsönösséggel kapcsolatban. Egyetértek a javaslati jog tekintetében Rossi úrral, nincsen kötelező hatája a javaslati jognak, tehát itt sincs igazából kölcsönösség, és ez még nyilvánvalóbb a um, információs jognál. Az információs jog korlátozódik olyan dokumentumokra, ami a 319 per 1-esben van belefoglalva, vagyis a tanács, parlament és bizottság esetében az mindent, a minden átfogó jog esetében a 319 es a parlamentet is megemlíti, és ugyanezt a költségvetési rendeletben is tárgyalják. Tehát igazából a tanács és a parlament között nincsen kölcsönösség az információsok tekintetében. Lehet, hogy eh, amit eh, a 319-es eh, per 2-es bekezdésben megemlítenek a parlament esetében, lehet, hogy azokat a jogokat át kellene vezetni a tanácshoz is a lojális együttműködés elvei tekintetében. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A professzor azt, hogy nem kíván szólni, ezért eh, a megbeszélés végén még Alessandra Sandrasonnak adom meg a szót, ha kívánja. Sí, muchas gracias. Sí, lo siento, ha sido... Köszönöm szépen, elnök úr. Satyi asszony nak akartam mondani valamit, de egyébként nem volt világos, hogy az egyes dokumentumokat ki is írta. De ez csak annyi, amit a eh, honlapokat illeti, ami a honlapokat illeti, tehát még egyszer mondom, hogy ne csak a liberálisok honlapját nézzék meg, kérem. Megköszönöm még egyszer mindenkinek a felvázolt gondolatokat, új eh, kihívásokra derült itt fény. Szerintünk, szerintem ennek a szemináriumnak a megszervezése nagyon jó gondolat volt, mert így is ki tudtuk emelni, vagy hát kiderült, hogy hogyan viselkedik a tanács. A tanács úgy gondolta, hogy nem jó eljönni és részt venni, részt venni ebben a eszmecserében, de hát gyakorlatilag vitát kell folytatni egy ilyen fontos témában, mert itt az állampolgárokról van szó. Az európai építkezésnek még vannak olyan elemei, amelyek nem érettek meg, ezt mondtam az elején, és hát a demokráciáról is szó van, azok a képviselők, akik, akik itt ülnek, az állampolgárokat képviselik, őket nemzeti szinten választották meg, illetve hát európai szinten, tehát a tanács demokratikus legitimációja azért csak a nemzeti parlamentek demokratikus legitimációjából ered, de ettől függetlenül el kell számolnia azzal, hogy hogyan használja fel az európai költségvetés forrásait. Ez azt jelenti, hogy minden egyes adófizető által befizetett fillérrel el kell számolni, nem lehet a nem lehet az, hogy nem. Az egyetlen demokratikusan megválasztott intézmény az Európai Parlament, ezért a mi feladatunk ez. Elmondta az elnök úr is, hogy ezt az eszmecserét le kell folytatni, túlmegy ez az eszmecsere az akadémiai ö, dolgokon, de szükség van az elméleti vitához ahhoz, ö, vitára ahhoz, hogy aztán politikai szinten is tovább tudjunk dolgozni, és az elkövetkezendő hetekben is nagyon fontos döntések fognak megszületni a költségvetés témájában, de nyilvánvaló, hogy ebben a harcban, ebben a küzdelemben van a tanácsnak is felelőssége, feladata, és a parlamentnek is a mentesítés, hogyha nem tudunk megoldást találni, akkor ez mindenkinek káros. Azért azt hozzáteszem, hogy nem adjuk fel, tehát folytatjuk a küzdelmet, folytatjuk a munkát, hát ha e, sikerül azt elérni, hogy a teljes költségvetés fölött felügyeletet vagy ellenőrzést tudjon gyakorolni a parlament. Én 97 óta dolgozom itt, hát akkoriban ugye eredetileg a Környezetvédelmi Bizottságban kezdtem dolgozni, de én mindig tiszteletben tartottam mindent adminisztrátorként, és mindig azt mondtam, hogy jaj, hát amit most itt teszünk, az nincs leírva. Erre azt mondták, hogy hát igen, ha nincs leírva, akkor lehet próbálkozni, hát ha sikerül megvalósítani a gyakorlatban, és aztán így haladtunk. Hát most is ugye pontosan erről van szó, hogy mondjuk ha nincs ez leírva feketén-fehéren szigorúan írásban, attól még a tanácsnak bizony részt kell ebben venni, és a mentesítést meg kell, hogy tegyük. A számvevőszék is elvégzi a feladatait, feltesz bizonyos kérdéseket esetleg a tanácsnak, a tanácsnak kötelessége válaszolni, reagálni a számvevőszéknek, de azért itt sok mindent el lehet érni. Ugye ahhoz, hogy a tanács is mentesítést kaphasson, ezeket a dolgokat meg kell tenni. Én úgy gondolom, hogy nekünk bizony megvan ez a jogkörünk, ez a lehetőségünk, reméljük, hogy egy nap majd elismerik, talán Sátjai professzor asszony által javasolt eszközöket, hogyha felhasználjuk, akkor ezt elérjük, vagy a média segítségével elérjük, hogy a tanács beleegyezik, vagy felismeri, hogy jobb a közvélemény előtt átláthatónak lenni, és a közvélemény szemében úgy feltűnni, hogy tényleg valóban felelősség teljesen viselkedik. Tehát reméljük, hogy a tanács aláveti magát ennek az ellenőrzésnek, vagy ennek a felügyeletnek és ezt azért fogja megtenni, hogy tiszteletben tartsa az állampolgároknak azt a jogát, hogy tudják, hogy mi történik az általuk befizetett adó forintokkal. Nem ez az utolsó alkalom, hogy erről a témáról beszélünk, és lehetőséget biztosítunk természetesen a tanácsnak arra, hogy az álláspontját felvázolja. A mostani meghívásunkat nem fogadta el, de hát meg fogjuk hívni majd az összes többi fontos döntés meghozatalára is. Folytatjuk a hétköznapi munkát. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen Ines Alexander jelentés készítő asszonynak ezt az összefoglaló megjegyzést. Valóban továbbra foglalkoztatja majd ezt a szakbizottságunkat, keressük a konstruktív megoldást, ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni. És Rossi professzor megjegyzése, hogy a tanács a parlamenttel is kérhet információkat. Itt mi ezt úgy látjuk a szakbizottságban, hogy itt nincs probléma ezzel kapcsolatban, hiszen mi mindig is ezen vagyunk, hogy eh, a parlament dokumentumait a lehető legátláthatóbban nyilvánosságra lefordítva eh, rendelkezésre eh, bocsátsuk, ezért a szakbizottságunk érdekében áll az átláthatóság, az adópénzek felhasználásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy ne legyenek át, tehát itt nincsenek áthidalhatatlan, áthidalhatatlan különbségek. Tudom, tudjuk, hogy a parlament jogában áll a mentesítés, nem csak a szakbizottságunk jogában áll ez, mi a előkészületeket tesszük meg, de a plenáris dönt erről. Végezetül szeretnék köszönetet mondani azoknak a jogi szakértőknek, akik elmondták véleményüket, és egy mélyebb értelmezését kínálták a szerződéseknek. Sátyi asszony, Ant Pöller, illetve Rossi professzor urak, Passos úr a jogi szolgálat részéről szeretném megköszönni önöknek azt, hogy részt vettek ezen az ülésen. Ez egy nagyon fontos újabb lépés volt a jogi értelmezés alkalmazás területén a praktikai munkánkban és a cél, amit követnünk kell, az nagyon fontos, mégpedig az, hogy a demokrácia legmagasabb ellenőrzési szintjét szeretnénk elérni. Ez a közös célunk. Köszönöm szépen a titkárságnak, illetve a, a, a tematikus igazgatóságnak, Fischer úrnak, amit előkészítette ezt a munkát, és nem utolsó sorban szeretném a külső vendégeinknek is meg köszönni ezt, mégpedig egy kis ajándékkal, 50 év az Európai Parlamentben, ezt a kis könyvet fogják megkapni. És ezzel lezárom az ülést. Ah, jetzt habe ich eins noch vergessen. Egy dolgot elfelejtettem. Nerlich úr utoljára van itt körünkben, úgy, mint a titkárság tagja. Fontos eh, pozíciót kapott az Európai Bizottságnál. Minden jót kívánunk szakmai szempontból. Köszönjük szépen az eddigi munkáját, nagymértékben megkönnyítette munkánkat, és eh, reméljük hamarosan viszont látjuk majd.